Kedves kolléganők és kollégák, üdvözlök mindenkit az idei utolsó ülésünkön 2011-ben. Utána mindenkit szeretnék meghívni egy kis karácsonyi ünnepségre a Jehudi Menuhinban 19 órakor. A titkárság nagyon jó büféről gondoskodik, mindenkinek ajánlom. Így az ülésen kívül is beszélhetünk egymással. Mindenki megkapta a napirendet. A napirenden a 14-es pontunk megváltozik és pedig ezzel holnap foglalkozunk. Ez a fluorgáz tartalmú gázokról szól. Ezen kívül a nyelvi rezsim román, lett és ész nyelv kivételével minden nyelv van. A félidő nem sokára elérkezik, és minket is érint ez nagyon örülök, hogy nyertünk egy új tagot, az újaktól, sok újtól. Sofia Macsej Kukovics, a korábbi szlovén egészségügyminiszterasszony, aki már ült azért itt nálunk miniszterként a szlovén elnökség alatt. Üdvözlöm itt a bizottságunkban! Van egy egészségügyi munkacsoportunk, Péter Líze és társai mm, nagyon fognak örülni, hogyha ott fog dolgozni, hiszen mindig szükségük van az erősítésre. Ezen kívül az ALDE frakció részéről Toin Mandes úr jön át hozzánk, Adéna Valean helyére. Egy póttagságról van szó, ugyanez vonatkozik Krisztel Schald, Mózéra, aki az S és D-t képviseli, és Rosario Cocsettát helyettesíti. Van még egy változás, és most ki is használom. Itt, eh, hogy jelen van a titkárság, itt a rotáció részét képzi a titkárság képviselője, és eh, szeretné megköszönni Berangernek munkáját, eh, a jövő év kezdetétől egy másik szakbizottságban fog dolgozni, tehát köszönöm a munkát. A francia televízió 16 óra 30-kor forgatna itt, amikor a génmódosított szervezetekről beszélünk, senki nem ellenzi, akkor bejöhetnek. Holnap délután még van egy workshopunk, ez az utolsó munkahét, de holnap még munkanap van, tehát 15-től 17 óráig, és eh, ez pedig eh, nagyon érdekes lesz, a Janakodakis jelentésről van szó, tehát 15-től eh, 17 óráig. A Dörbeni konferencián nagy delegációval képviseltettük magunkat. Az Európai Unió nagyon jó szerepet játszott. Mi álltunk a tárgyalások és az érdeklődés középpontjában. Az Európai Unió legalábbis egy 120 országos koalíciót tudott összekovácsolni. Az eredményeket bárhogy értelmezzük, nem elégségesek, hogy a két Celsius fokos céljunkat elérjük, még sok a munka, azonban nem omlott össze a folyamat. Folytatódik. A januári Strasburgi ülésen szerettünk volna egy vitát rendezni Koni Hedegord asszonynal a témáról. Esetleg még egy állásfoglalás is születik, a koordinátorok döntenek majd erről. Van néhány dolog, amelyet nyomon kell követnünk. Kiotói jegyzőkönyv megvalósítása tekintetében, mármint hogy az EU országok ez hogyan teljesítik, májusig kell bemutatnunk ezt az anyagot, addig eh, még sok munka vár ránk. Dörbenben úgy döntöttünk, hogy a CCS módszer bekerül a tiszta fejlődésbe, tehát a szén, befogás és tárolás, és pedig a CDMS közbe szeretnénk bevenni. Ezen kívül a légi és a vízi közlekedés között volt egy vita. Középpontjában a kibocsátás kereskedelem állt, amely a hajózást, illetve a repülést illeti. Az Európai Bíróság holnap, illetve szerdán fog dönteni az amerikai légitársaságok panaszáról a kibocsátás kereskedelem ügyében. Akkor átérek most a hármas pontra. Ez pedig az alubbi ülések jegyzőkönyvének elfogadása október 17, október 26, november 7, november 21-22. Ha nincs senkinek kifogása, akkor a jegyzőkönyveket elfogadjuk. Áttérünk az első érdemi pontra ma délután. Nagy örömömre szolgál, hogy üdvözölhetem az Európai Unió tengerügyi és halászati biztosát, Mária Damanakit. Nem először van itt, szakbizottságunk kívánsága az volt, hogy tartsunk vele a halászat reformáról egy vitát. Az előbb már említettem, hogy az én országom médiájában másosra volt szó, csak a halászati tanácsról. Tíz tárgyalási nap után sikerült megállapodni a 2012-es halászati kvótákban. Azonban a halászati politika reformja ezen túlmutat, és természetesen a szakbizottságunk érdekelt többek között a biodiverzitás miatt, tengervédelem, fajok védelme, tehát nagyon sok olyan témája van, amely érdekli a Környezetvédelmi Bizottságot. Azt is szeretnénk hallani, hogy hova szeretnénk eljutni a politikával. Üdvözlöm, aki asszony, rögtön át is adom a szót, és utána még lesz időnk kérdésekre és feleletekre. Thank you, President. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselők, az elnök úr már szólt a tárgyalásokról, amelyekre múlt héten került sor a tanácsban a halászati lehetőségekkel kapcsolatban, kompromisszumra jutottunk két napnyi és két éjszakai tárgyalás után. Hogy őszinte legyek önökkel, az egyetlen annak, hogy örülök ennek a kompromisszumnak, hogy fennmarad a remény, hogy a kompromisszum után a tagállamok hajlamosabbak lesznek arra, hogy elfogadják a javaslatunkat, amely egy radikális, gyökeres reformot céloz. Hogy teljes mértékben őszinte legyek önökkel, az a véleményem, hogy most itt nem kell különösebb adatokat felsorolnom, hogy meggyőzzem önöket, hogy a tengereink és óceánjaink súlyos problémával küzdködnek. Csak a nyilvántartás kedvéért ismét hangsúlyoznám, hogy gyökeres változásra van szükség, Egyszerűen csak azért, mert a jelenlegi helyzet többé már nem fel, fenntartható. Ha tíz éven keresztül így folytatjuk, akkor a 136 ö, ö, állományból ö, 10-ből 8 állomány lesz csak egészséges, túlságosan lehalásszuk az állományokat, és a túlságos halászat káros következményekhez vezet, tehát tennünk kell valamit ellene. Mi az újdonság, tehát, és ezt hangsúlyozni szerez, szeretném, amióta tavaly találkoztunk, elnök úr, van igenis valami újdonság kilátásban, és a valódi újdonság a gazdasági válság. Úgyhogy most már nem csak a tengerekről van szó, már nem csak a tengerek gyengélkednek, hanem a gazdaságunk is. És ez még inkább megnehezíti ezt a gyökeres reformot. Sokkal bonyolultabb a helyzet. A mai előadás során, beszámolom során a nehézségekre szeretnék összpontosítani, amelyekkel szembe kell néznünk. Mégpedig elsősorban arra szeretnék összpontosítani, hogy a válság hogyan befolyásolja a reformjavaslatunkat, és hogy milyen veszélyekkel kell szembenéznünk az új helyzetre való tekintettel és az új adatokra való tekintettel. Szeretnék visszatérni tehát a javaslatomra, ezzel kapcsolatban elmondhatom, hogy a nehézségek ellenére javaslatunk gyökeres, és szeretnénk megtartani e, ezt a gyökeres jellegét, hiszen valódi reformra van szükségünk. Két fő érvem van erre, amelyel szeretném meggyőzni önöket a, arról, hogy érdemes ö, megvalósítani ezt a reformot először is hogyha elfogadják ezt a reformot, akkor egy ökorendszer alapú megközelítést fogunk elfogadni, másodszor pedig ez segíti a halászati szektort abban, hogy zöld, környezetbarát módokon halásszanak. Hadd szóljak néhány szót az ökorendszer alapú megközelítésről. Három fő cselekvés tartozik ide, a maximális fenntarthatóság 2015-ig, ez nagyon ambiciózus cél. Emlékeztetném önöket arra, hogy a cél 2015-ig a maximális fenntarthatóság elérése ott, ahol ez lehetséges. A mi célunk még ambiciózusabb, 2015-ig minden egyes esetben a maximális fenntarthatóságot szeretnénk elérni harmadszor. A, a visszadobást szeretnénk teljes mértékben kiiktatni, és új szabályozásra tettünk javaslatot halászattól védett, zárt területekre, és ez a környezetvédelmi jogalkotás keretében történik. Arra törekszünk, hogy a környezetvédelmi jogalkotást ebbe az új rendeletbe belefoglaljuk. A tagállamoknak ezért nem kell különböző jogszabályokat elfogadnia ennek érdekében. Elmondhatom tehát, hogy egy öko rendszer alapú megközelítés felé mozdulunk el, ez még nem teljes mértékben ökorendszer alapú ez a megközelítés, de afelé tartunk. A második érvem, amelyet említettem, hogy valóban hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy pontosabban, átfogóbban tudunk érvelni a halászati szektorban a környezetbarát megoldások mellett. És ezt támasztja alá a finanszírozási javaslatunk. Új javaslatot, finanszírozási javaslatot ö, fogadtunk el, egy új halászati ö, és tengerészeti alapot. Ö, amely nagyobb összeget, majdnem 6,5 milliárd euróról van szó a következő pénzügyi időszakra, és ezt a pénzt jobban kívánjuk felhasználni, hogy a környezetbarát megoldásokat támogassuk. Melyek a fő cselekvések itt? Szeretnénk a leselejtezést megáll, megáll, megállítani, megállítani azt, hogy, új, hogy egyre nagyobb és nagyobb hajókat vásároljanak, azt támogatni, hogy kisebb hatást gyakoroljon a halászatipar a környezetre. Mit jelent ez? Új szakpolitikák támogatása, amely a kis volumenű halázatot támogatja, tehát vannak ilyen eszközeink. És diversifikálni szeretnénk a bevételi forrásokat a halászati iparban. A halászainknak egy alternatív lehetőséget szeretnénk kínálni a megélhetésre, tehát amikor bizonyos területeket lezárunk, bizonyos időszakokban megtiltjuk a halászatokat, akkor ösztönzőket adunk a halászoknak, Például a a halászati turizmus, a újrafelhasználásra való kitérés. Tehát szeretnénk a bevételi forrásokat ilyen módon diverzifikálni, hogy a halászok ezeket az időszakat is át tudják vészelni, hogy a maximális fenntarthatóságot az állományok esetében biztosítani tudjuk. És szeretnénk meggyőzni a halászokat, hogy ha a maximális fenntarthatóságot biztosítani tudjuk, akkor ő nekik is növekedni fog a bevételük. És ez már ebben az évben történik. Több kvótát is biztosítunk a halászoknak egy, egyes esetekben, és ez, ez is ezt az üzenetet támasztja alá. Más esetekben jelentős értékes állományok esetében már elértük a maximális fenntarthatósági hozamot, ezért képesek vagyunk nagyobb bevételt biztosítani a halászok számára. Például Hedok esetében Nyugat-Skóciában is ez történt, 200%-kal növelni tudjuk a kvótát, de ezért cserébe ö, kénytelenek olyan felszerelést vásárolni, amely jobban szelektál. Például a Balti tengeren is hasonló példáról számolhatunk be, és más pozitív példákat is említhetnék. Ez az üzenet, amelyet szeretnénk célba juttatni. Szeretnénk mindenkit meggyőzni, hogy a reformot érdemes támogatni, és két-három éven belül növekedni fog a halászok bevétele. Lesz egy átmeneti időszak, amelynek során pénzügyi támogatást fogunk biztosítani a számukra, hogy átvészeljék ezt az időszakot. Ez tehát a megközelítésünk, és hadd fejezzem be annak hangsúlyozásával, hogy melyek azok a fő területek, amelyeken az ahol az önök támogatására van szükség, és nagy szükségünk van erre a támogatásra, hiszen a válság jelenleg ö, meglékelheti a reformunkat, és Azért is támogatás, a támogatásukra van szükségem, hiszen látom már, hogy sok tagállam és sok parlamenti, európai parlamenti képviselő vitatni fogja ezt a kérdést a plenárisan, és félünk, hogy a szavazás eredménye nem az lesz, amire számítunk. Nézzük a sérülékeny célok, a maximális fenntarthatóságú hozam 2015-re. Ez nagyon-nagyon fontos. A tagállamok közül már sokan szeretnék ezt a maximális fenntarthatósági hozamot nem tudom mikorra kitolni, vagy már azt is hallottam, hogy hogy a maximális fenntarthatósági hozamot el szeretnénk kérni, amikor ez lehetséges. Hát ez őszintén szólva semmit nem jelent, hiszen a tagállamok mindig azt fogják mondani, hogy jelenleg ez nem lehetséges, Úgyhogy határidőre van szükségünk, amikor elkívánjuk érni a maximális fenntarthatósági hozamot. Ez a legfontosabb álláspontunk. Másodszor menetrendre van szükségünk a visszadobás megállítása érdekében. A válság miatt ö, esetleg bevezetnek valamit, bevezetik ennek az önkéntes jellegét, vagy azt, fogja mondani, azt fogják mondani, hogy hát igen, igen, ez nagyon jó ötlet, de hát már kipróbáltuk és nem működött, tehát egy fokozatos megközelítésre van szükségünk, de egy világos menetrendre, és végül meg kell tiltani a visszadobást. Ez is nagyon fontos ö, számunkra, és nagyon szüks- nagy szükségünk van az önök támogatására. És szintén szükségünk van az önök támogatására, a váltáshoz, hiszen itt valóban egy 180 fokos fordulatra van, ról van szó. A finanszírozási eszköz tekintetében meg, le kell állítani azt, hogy az adófizetők pénzét arra költjük, hogy nagyobb hajókat építsenek, és nagyobb gépeket vásároljanak, és egyre agresszívabb eszközökkel vontatóhálókkal dolgozzanak, olyan eszközöket kell előnyben részesíteni, amelyek szelektívak és kisebb hatást gyakorolnak a környezetre. Itt is az önök támogatására van szükségünk. Az utolsó kérdés, azt is szeretném hangsúlyozni, hogy támogatni kell a partmenti közösségeket, hogy azok életben maradjanak, a helyi gazdaságokat is támogatni kell. Lehet, hogy kritizálnak bennünket, mert azt szeretnénk például, hogy olyan eszközöket javítsunk, amelyen Natura 2000-rel kapcsolatos, vagy pedig halászattól lezárt övezeteket szeretnénk megvalósítani azt mondják, hogy a mi halászati politikánk az nem halászati politika, de éppen ennek az ellenkezőjét gondolom én, hogy ha fenntartható ö, ö, állományokat szeretnénk, akkor ezeket az eszközöket is használnunk kell. Például a vízikultúrát is szeretnénk felfutatni, de hogy ezt elérjük, ö, környezetvédelmi szabályokra van szükségünk és valóban egy nagy lelkű összeget fogunk rászánni arra, hogy elérhessük a Natura 2000-ben megfogalmazott célokat. Ez nagyon fontos annak érdekében, hogy a fenntartható akvakultúrát el tudjuk érni. Nagyon remélem, hogy megértik, hogy nagy szükségünk van az önök támogatására. Köszönöm. Köszönöm szépen. Damanaki biztos asszony. Ezen nagyon lényeges reform bemutatását. Az Európai Unió és tagállamai jelen voltak Nagoyában, amely egy ENSZ konferencia sikeres lezárása. Európa pedig kötelezettséget vállalt, hogy a biológiai sokféleséget kiépíti. Mindenek előtt a tengerek biológiai sokféliségét kell védeni, hiszen ott létre kell hozni védett területeket és egyéb intézkedésekre is szükség van. Nagyon jó érveket említett az Európai Unió és az összes tagállama számára. Ezeket az érveket hangsúlyoztuk is megemlítette a fő témaköröket, a kollégák nyilván visszatérnek majd ezekre. Most akkor áttérünk a felszólalókra, akik jelentkeztek. Első helyen Françoise Grostet asszony van. Bonjour, madame. Mindenkinek két perce van, különben nem érünk a végére. Parancsoljon. Tehát két perc. Merci beaucoup. Köszönöm szépen biztos asszony, hogy eljött közénk, és hogy lehetőségünk van egy ilyen nagyon érzékeny kérdésről eszmét cserélni, ami nagyon érzékeny, legalábbis az érintett országok számára. Te is mértékben egyet értek a fő elvekkel, amelyeket felsorolt. A megközelítéssel, az ökorendszer alapú megközelítéssel, a környezetbarátabb megközelítéssel egy dolog aggaszt, az átvihet halászattal kapcsolatban ennek nagy hatása lesz a mennyiségekre, a kihalászott mennyiségekre, és ha látom, a kvótarendszer fog megváltozni, és főleg a legnagyobbak kezébe koncentrálódik a kvóta, rendelkezésre álló kvóta, amelyek így fel fogják vásárolni a kisebb vállalkozásokat. Éppen azt mondják, hogy a, a kis volumenű, ö, kisipari szintű ö, halászatot szeretnénk támogatni, és, és ezzel tökéletesen egyetértek, hiszen ez támogatja a kis közösségeket, a kis kikötőket ami a maximális fenntarthatóságot érinti, ez realisztikus cél, de fontos, hogy a Johannesburg és magonai ajánlásokat valóban figyelembe tudjuk tartani. A visszadobásokkal kapcsolatban ez is, ezzel is egyetértek. De kérdés, hogy milyen lehetőség van a kisebb hajókon külön tárolni azokat, amelyeket nem szabad visszadobni. Köszönöm szépen, szép kérdés. Kriton Arzenz. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm, biztos asszony. That, uh, what you say, we... Igazából nincsen radikális reform, és hogyha nincsen radikális reform, akkor nem lesz hal. Ez pedig uh, nagyon rossz lesz mindenkinek. Ez szörnyű lesz mindnyájunknak ahogy esetleg tudja, a halászati bizottságban is tag vagyok, ott pedig az egyik alap elképzelés az, hogy tartsuk meg a hal tartalékainkat. Ez pedig az lenne gyakorlatilag, hogy olyan területeket neveznénk ki, ahol a halak, a halállomány regenerálódhatna, ahol tilos halászni, hiszen hogyha halak ilyen helyre kerülnek, akkor ott nyugodtan tudnak szaporodni. Ez az ötlet, ez a hal rezervátum esetleg elképzelhető lenne. Sőt, nem csak elképzelhető lenne, hanem legyen kötelező. A javaslatában itt ezt önkéntes eszközként írja le, de mi szeretnénk ebből egy kötelező előírást. És szeretnénk egy kis visszacsatolást öntől is, hogy a bizottságnak mi lenne az álláspontja, hogyha a parlament egy ilyen felvetést nyújtana be nekik. Köszönöm. Most valaki, aki szereti a fish and chipset, Chris Davis. Köszönöm. Azt hiszem most a csipet hagyom, de szeretném halat továbbra is enni. Néhány napja a tárgyalások után új cinizmust hallhattunk a tagállamok részéről hogy milyen is lehessen a fenntartható reforma. Na nehéz a rövid távú gondolkodást túlhaladni, de az biztos, hogy itt nagyon erős támogatást kap az elképzelésük, és támogatom François Crostetet. Ő igazából a tervek francia képviselője. Na most konkrétan két dologra kérdeznék rá. A ez, Y2015 jó, rendben van, de nem elég az, hogy a túlhalászást megszüntetjük, hanem szaporítani is kell a halakat. Tehát kevesebbet importáljunk, szaporítsuk a halainkat. És pedig eh, nagyon gyorsan meg kell oldani a gazdaságos fogás fogalmat. Nem tudom, hogy erre miért nem koncentrálnak. Nagyon ambiciózusak a tervei. És uh, itt ennek, mm, aha, a maximális to have long management plans for all the fisheries. A maximális fenntartható hozam, nem tudom, hogy 2018-ig vagy 2020-ig érhető el. Itt a tanács ellentmond önnek, hogyha jól értem. Tehát mit tehetünk? Elérhetjük 2015-ig ezt a maximálisan fenntartható hozamot? És most akkor átmennék a TFS-ek kérdésére. Milyen érvek szólnak emellett? Ez a nem hivatalos dokumentum azt mondja, hogy igazából ezek a jogok, a kvóták visszatérnek a tagállamokhoz. Most a norvégok, a svédek, a britek kapnak kvótákat, és egymástól fogják ezeket elvenni, hogyha lejár a jelenlegi rendszer. Tehát most akkor hogyan garantálhatjuk azt, hogy mondjuk, hogyha egy vállalatnak van egy halászati koncesziója. Tehát akkor hogyan, hogyan éri el azt, hogy 15 év után a tagállam visszaadja megszerzett jogait? Köszönöm. José Manuel Fernández. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu também queria saudar. Köszönöm szépen. Én is üdvözlöm a biztos asszonyt, és Örülök, hogy eljött hozzánk. Most a kisméretű halászathoz lenne egy kérdésem. A következő pénzügyi tervben össze akarják ezt kötni a kohéziós politikával? Hiszen az ezen a területen foganatosított befektetések nagyon lényegesek. Abban a tekintetben, hogy szoros kapcsolatot hozzunk létre. Szeretném megkérdezni, hogy lesz-e itt hálózatképzés? az Európai Halászati Alap és az Európai Kohéziós Alap között. Hiszen ez a kisméretű halászat nem csak fontos ebben a tekintetben, hiszen elérhetjük a 2020-as stratégiai céljainkat. Azonban az is nagyon fontos, hogy a foglalkoztatási célokat is fenntartsuk, és így a szociális kohéziót. Akkor most a kisméretű halászatra áttérve, mely új intézkedések lesznek az új pénzügyi tervben? Esetleg itt konkrét számokat is nevez, megnevez majd? És szeretnék még egy kérdést feltenni. Itt most a Európai Unió és Marokkó között kötött rossz megállapodásra is utalnék. Szeretnék rákérdezni, hogy mit óhajt tenni? Hajlandó arra, hogy a hajókat kárpótolja? Azokat a hajókat, amelyek már kárt szenvedtek ebben a térségben? Milyen megoldási javaslatai vannak, hogy ezt a helyzetet egy kicsit javítsa? Köszönöm szépen, Bill Newton Dunn. Um, Biztos asszony, az északi tengeren jártam egyszer egy halászhajóval, és azt láttam, hogy néhány dolgot vissza kell dobniuk, például a tengeri csillagokat. Hát, hogyha tengeri csillagot fognak, Az mit csinálnak, Ezt senki sem tudja megenni. De számomra sokkal lényegesebb kérdés, hogy uh, itt a végrehajtás tekintetében mit uh, javasolt a tagállamok nyilván azt akarják, hogy ők legyenek felelősek a megvalósításért, az átültetésért. De milyen garancia van arra, hogy a tagállam tényleg megteszi azt, amit megítél, amit meg kell tennie, és milyen büntetés jár, hogyha valaki mondjuk megsírti a kvótákat, tehát van valamilyen szövetségi felügyelet? Tehát hogyan tudjuk végrehajtatni az előírásainkat? Köszönöm. Edith Estrella. Köszönöm szépen, elnök úr. És én is nagyon köszönöm a biztos asszonynak, hogy eljött hozzánk, és külön azt is köszönöm, hogy igyekszik a környezetvédelmi célokat a legitim érdekekkel összhangba hozni a halászok részéről. És ezzel kapcsolatban szeretném feltenni ezt a kérdést, illetve érdekelne pontosabban, hogy mit ért ön a fenntartható akvakultúra alatt. Ugye ahhoz, hogy egy olyan halat tudjunk fogni, ami egy fenntartható akvakultúrából származik, ahhoz hát legalább három ö, halászra van szükség akiket ez eltarthat. Tehát most nem egészen értem, hogy hogyan értsük azt, hogy ökológiai szinten hogyan ö, tudna a fenntarthatóság így megvalósulni. A másik pedig a kis struktúrában történő halászással kapcsolatos kérdésem. Ugye elmondta, hogy ö, a különböző szubvenciókkal kapcsolatban, hogy a hajók ö, kiöregszenek, és hogy mi fog történni? Tehát akkor nem lesz a továbbiakban ezeknek az elavult hajóknak a modernizálása a továbbiakban szubvenció? Hiszen így gyakorlatilag olyan halászokról van szó, akiknek szükségük lenne azért támogatásra, és az EU pénzek nélkül ezek a halászok, ezek hát a nagy hajózási cégekkel kapcsolatban elég nagy hátrányt fognak szervezni. Köszönöm szépen, Linda, mikor következik. Today, um... Köszönöm szépen a biztos asszonynak, hogy eljött. Mindenki azt fogja mondani persze, hogy támogatja a halászati tengerügyi politika reformját, de amikor a részletekre kerül sor, akkor az emberek nem fogják megszavazni. Gondoljunk csak arra, hogy a halászati tanács milyen félszívvel állt a dolgokhoz múlt héten, és mit tettek valóban a halászati kvótákért múlt héten Brüsszelben. Itt jó tervekről hallottunk, amelyek valóban gyökeres változtatásokat céloznak. Persze erőteljes lobby tevékenységre még van lehetőség, és van, vannak néhány dolgok, amelyeket még jobban lehetne csinálni. Nyitott-e a bizottság például az átadható jogok területén, vagy más kérdések területén, hogy, hogy, hogy egy kicsit máshogy csináljuk a dolgokat, de persze ugyanazokat a célokat szeretnénk elérni, hogyha ilyen javaslatokat teszünk, megnézik-e azokat, kérdezem. Köszönöm szépen. Most pedig Richard Zévert, Ausztriából, híres halászati országból köszönöm a beharangozást, de hát azért akkor is nálunk is eszünk azért halat, tehát ezért nyilván a kontinentális országoknak is érdekük fűződik ahhoz, hogy azért még a tányérunkról ne tűnjenek el a halak. Tehát Biztos asszony, az lenne a kérdésem, hogy ugye mindig az adatbázisokkal kapcsolatban van egy vita, és már hallhattuk, hogy milyen viták folytak erről. Hadd kérdezem meg, hogy elég az, hogy egy évre, 2015-re az összes hal típussal kapcsolatban megkapjuk az adatalputokat. Nem kellene ezt inkább differenciáltabban kezelni? A másik pedig a végrehajtás. Most nézzük meg Izland területét. Izland egy radikális módon hajtja végre a dolgokat, és végül is elérte a fenntarthatóságot ezzel. És gyakorlatilag, hogyha az Európai Unióban mi radikálisan szeretnénk eljárni, akkor az európai jogot is radikálisan kell alkalmaznunk, és nem szabad a tagállamoknak ezen ott hagyni a harcmezőt. Tehát én azt gondolom, hogy nem tudom, hogy ez a kis struktúrájú halászás lesz -e a megoldás, azért itt kérdőjelek vannak, hiszen nagyon fontos ez a kérdés is, hogy a halászak, halászok azért hosszú távon szeretnének ebből megélni a halászatukból, és hát ez nyilván régióról régióra változik. Tehát gyakorlatilag azért a lehető legmodernebb technológiákat azért támogatnia kéne a halászati reszornak, és a gazdasági fenntarthatósága ennek a szektornak akkor lesz fenntartható, hogyha én azt gondolom, hogy e mindennek ellenére a kicsi halász vállalkozóknak, családi vállalkozóknak alig lesz élet lehetőségük a jövőben. Eh, Köszönöm. Köszönöm szépen a biztos asszony jelenlétét. A megállapodás meghosszabbításának pozitív volt a vízhangja. Ez nagyon fontos eh, Európa jövője szempontjából, és remélem, hogy a tanács tiszteletben fogja tartani a parlament döntését. Nagyon fontos, hogy tiszteletben tartsuk a nemzetközi jogot, ami a közös halászati politikát illeti néhány kolléga nagyon fontos kérdéseket említett. Például az ellenőrzés kérdése is fontos. Számos dolgo, dologról vitázhatnánk itt, nagyon jók a célok. A lényeg azonban az, hogy legyen egy megfelelő struktúra, amely az ellenőrzést is lehetővé teszi, hogy mi történik valójában a tengereken. Ezzel kapcsolatban vannak még dolgok, amelyeket véleményem szerint módosítani kell, és remélem, hogy ön is fontosnak fogja tartani, hogy az állandó ellenőrzés lehetővé váljon, hiszen a szabályokat kicsit nehéz megvalósítani, ami a kvótákat illeti. Ezeket nem nagyon értékelik, nincs igazán univerzális megoldás, amint tudják, vannak nagy cégek, amelyek nagy mennyiségben vásárolják fel a kvótákat, de nem szabad elfeledkezni a kis halászokról sem. És itt ö, ellentétes érveket is lehetne felhozni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Karl Schlüter. remarks about Western Sahara. And then... Köszönöm szépen a Dél-Szaharával Dél kapcsolatban, a dél-szaharai ökorendszerrel kapcsolatban én is megemlíteném a kolléganőmhöz hasonlóan, hogy nagyon érdekes kérdésről van itt szó. De jobban oda kell figyelni a vegyi szennyezésre, a biológiai szennyezőanyagokra, a szennyvizekbe, amely a tengervizet elszennyezi. Tehát az ipari kérdésekre is oda kell figyelni, hogyha ezen a területen sikerül előrelépni, az pozitív hatással lesz a halászatra is. És érdemes még megemlíteni, hogy a az adók is emelkedtek a szektorban, ismerjük az állományok helyzetét, és hogy mi a helyzet a kifoghatósági rátákkal kapcsolatban. Nem értem, hogy miért ez a helyzet. azt hiszem, hogy célszerűbb lenne minden egyes európai állampolgárnak jogot biztosítani, és tőlük vásárolhatnák fel a jogosultságot a professzionális halászok, és ők így fizetnének a halászatért azoknak, akik az erőforrásokkal rendelkeznek. Ez logikusabb megoldás lenne, ami az, a vízi kultúrát illeti, az akvakultúrát illeti, a visszadobásokkal kapcsolatos javaslat nagyon tetszik. Hogyha valóban sikerül jól megtölteni a visszadobást, nem hiszem, hogy nem akarom, hogy a ragadozó halakat szubvencionáljuk. A két utolsó ö, hozzászólónak Rosszból. Köszönöm szépen, elnök úr. És akkor egészen rövid leszek. Or statistics of milyen statisztikák vannak arról, vagy vannak-e statisztikák egyáltalán, hogy a kvóták ugyanúgy kezelik Európa északi részén, mint és a déli részén? Köszönöm. Köszönöm szépen, Jim Nicholson, egy észak-ír halász, kapja meg a szót. Köszönöm, elnök úr. A biztosasszonynak igaza van, nagyon nehéz ez az időpont, hogy csökkentsük a kvótákat, gazdasági válság van, mindenki egyetért a visszadobással kapcsolatban, és azt hiszem, hogy ezt most sokkal jobban monitorálják, mint a múltban már egyes kérdéseket évek óta azzal érvelnek, amit ön is mondott, és sajnos ön után a további biztosok is ezzel fognak érvelni. Megkérdezhetem-e, hogy a reformnál alaposabb tudományos bizonyítékokra van szükség? nem áll rendelkezésre megfelelő, nem állnak rendelkezésre megfelelő adatok. Hadd kérdezzem meg, hogy ön tesz-e valamit annak érdekében, hogy több adatot ö, ö, tudjanak bemutatni? Például a tonhal állományjal kapcsolatban, hogyha ezt a munkát elvégzik, és lezárják a tengereket, akkor ezzel nyerhetünk. Nagyon könnyű itt üldögélni Brüsszelben, és el kell mondanom biztos asszony, hogy elég régóta itt vagyunk. De miért kell december első hetében és második hetében minden évben ide ö, utazni a halászoknak Brüsszelbe, hogy döntést hozzanak. A kis közösségeknek nagyon fontos ez a kérdés, és vannak nagyon kis közösségek az én hazámban, amelyeknek nincs alternatív bevétele forrása. Köszönöm, Jim. A biztos asszony sok kérdést kapott. Kérem, válaszoljon. Igen, nézzük a kérdéseket rögtön, ne is vesztegessük az időt. Az első az átadható koncesszió kérdései. Néhány, szeretnék magyarázatot adni önöknek. A rendszer lényege, hogy azt szeretnénk javasolni a tagállamoknak, hogy lehetőségük legyen bevezetni ezeket az átadható kvótákat bizonyos elvek alapján, amelyek azonosak minden tagállamba. Tehát a tagállamok bevezetik ezt a rendszert, és ezt meg lesz a rugalmasság, hogy ezt rosszul is megcsinálhatják, de azért mégiscsak lesz néhány elv, amelynek meg kell felelni. Sliter úr, hogyha jól ejtem a nevét, az elképzelésünk az, hogy hogy a halászat, a, a halállományok, ez egy köz, a közösség tulajdonában levő forrás, közösségi erőforrás minden országnak jogában áll ezeket a koncesziókat megadni a hajó tulajdonosoknak bizonyos időre, és ezeket visz, megvohatják tőlük, hogyha a jogosultság felhasználója nem megfelelőképpen él azzal. Ez a véleményünk. Nem arról van szó, hogy a hajó tulajdonosoknak tulajdonosi jogot adnánk, hanem felhasználási jogot adunk, tehát hogy ezt a közös erőforrást fel, ö, ezt hasznosíthassák, hiszen az halállomány közös erőforrás. A mezőgazdaságban más a helyzet, hiszen megműveljük, tehát mi magunk vetjük el a növényt, de a halállományok ott vannak. Ez egy közös erőforrás, úgyhogy arra adunk jogot, hogy bizonyos időszakon keresztül ezt kiaknázzák, hogyha ezt helyesen teszik, akkor továbbra is jogot kaphatnak, ha nem megfelelőképpen élnek vele, akkor megvonjuk tőlük ezt a jogot. Tehát, hogy válaszoljak a kérdésre, nem az az elképzelés, hogy bizonyos időszak után mindent megvonjunk, mindent visszavegyünk, hanem hogy megvonjuk a jogot, ha a hajó tulajdonosa nem tartotta be a szabályokat. Tehát itt a szabályok betartásáról van szó, ezt célozza az intézkedés és szeretnénk elkerülni azt is, hogy ezek a jogok koncentrálódjanak egy bizonyos területre, hogy gorosztat asszony kérdésére válaszoljak, hogy mit fogunk tenni. Megadjuk a jogot a halászatra, de lesznek óvintézkedések, például a rendszerből kivehetjük a kisebb üzemeltetőket, a kisebb felhasználókat, vagy pedig csak a kis vállalkozások között lehet átadható ez a jogosultság. Vagy például csak kettő-három ilyen jogosultságot lehet átadni. Tehát vannak óvintézkedések a koncentráció ellen, a kisebb vállalkozások védelme érdekében. Annak érdekében, hogy köztulajdonban tartsuk ezeket a közös erőforrásokat. Számos félreértés van itt, és nem áll rendelkezésükre a megfelelő információ, úgy látom, de együtt kell működnünk annak érdekében, hogy megtaláljuk a megfelelő megoldást. Hogy őszinte legyek, nagyon ellentmondásos ez a terület, és azért is vagyok itt, hogy önök is megértsék ezt, és együtt jobb megoldásra jussunk, ami a visszadobást illeti. Mit jelent az, hogy a visszadobás betiltása után mindent ki kell vinni a partra a hajótulajdonosoknak, amit kifogtak. Mi történik ezután? Először is támogatást, nagyon nagy lelkű támogatást, meg kell mondanom, fogunk adni a számukra, hogy tárolási kapacitásokat építsenek ki, amelyben tá- tárolhatnak mindent. Utána, amit el tudnak adni, eladják, de természetesen kis halakat is ki fognak vinni a partra, amelyeket nem lehet eladni, mert nem akarunk ezekre piacot teremteni. Mi fog történni? Lehetőséget akarunk adni számukra, hogy összegyűjtsék, és halászati tápanyagként, csalétekként használják azt fel. Tehát lehetőségük lesz ezt mind összegyűjteni, és ez új technológiák ki, kialakulásához vezethet, például egyre nő a kereslet, a halászati alapanyagothoz, például kollagén termeléséhez és más alapanyagok termeléséhez a gyógyszeripari cégeknél. Tehát ezekre ezt fel lehet használni, de az elképzelés az, hogy mindent ki kell vinni a partra. És a határidő e, elérkeztével mindent ki kell vinni a partra. Ez az általános elképzelés ami azt illeti, hogy ö, ö, halászati rezervátumokat kell kiépíteni. Igen, ö, ezt be kell tartani, de ezzel kapcsolatban vannak jogi problémák. A következőket fogjuk tenni ez nem a mi kompetenciánk, hanem a tagállamok kompetenciája, úgyhogy a tagállamoknak lehetőséget adunk a döntéshozatalra ezzel kapcsolatban, pedig regionális szinten. Ez nagyon fontos lesz. Minden tagállam a mediterrán térségben összeül, és hogyha egyetértenek abban, hogy bevezetik ezt a záradékot, akkor a bizottság kénytelen lesz ezt megvalósítani hallottam, hogy minden halásznak itt, ide kell jönnie Brüsszelbe, és itt kell dönteni, tehát nem Brüsszelben fog ezentúl megszületni a döntés, hanem regionális szinten lehet dönteni, és mi kötelesek lesznek ezeket a megállapodásokat megvalósítani, hogyha megszületnek. Azonban, ha nem lesz döntés ilyen ö, rezervátumok kialakítására, akkor közbe fogunk lépni arra van jogi alapunk, hogy közbelépjünk ott, ahol a tagállamok nem hajlandóak ezeket az óvintézkedéseket meghozni. Ami a maximális fenntartható hozamot illeti, egyetértek önnel azzal, hogy a hosszú távú menedzsment tervek bevezetése a legjobb módszer erre. Mit történik most? Vannak hosszú távú menedzsment terveink a készülőben, de a parlament, ez a ház nem tud megállapodni a kompetenciákról, a hatáskörökről. Tehát itt egy hatalmi harc folyik, hogy ki dönt miről. És ugyanakkor ezek a menedzsment tervek le van állnak. Azt fogjuk tehát javasolni a tagállamoknak, hogy hajtassák végre ezeket a menedzsment terveket, akkor is, hogyha nem szavazzák meg őket. Az idei tanácson is ez történik, a, úgy döntöttünk, hogy már a jövőbeli menedzsment tervekkel kapcsolatban ezt fogjuk megtenni, de a következő két évre nincs hatalmunk ezt megtenni, úgyhogy kérem önöket, hogy segítsenek kimozdítani a holdpoltról ezt a rémálomszerű helyzetet ami a kis valamenő halászatot illeti, támogatni fogjuk ezeket, úgyhogy egy új küszöb értéket vezetünk be az ő finanszírozásokkal kapcsolatban, tehát a kis vállalkozások esetében 75% lesz ez a finanszírozás, hogyha tőlünk igényelnek finanszírozást tehát általánosságban 50% lesz, a vállalkozások esetében, a kis méretűek, vállalkozások esetében 75% lesz, ez egy konkrét intézkedés, és a kohéziós politikával is kapcsolódási pontokat fogunk találni. Két-három főigazgatóság foglalkozik együtt ezekkel a projekt területekkel, és az egyik pontosan a kis volumenű halászatokkal és azoknak az infrastruktúrájával. Az elképzelés az, hogy új hajók építésére nem szeretnénk pénzt biztosítani, azok modernizá- a meglévők modernizálására azonban igen, valamint például, hogy a fedélzeti tárolókapacitást kiépítsék, a felszerelésüket modernizálják, hogy a munkakörülményeket a halászok számára modernizálják, ebben tudunk segíteni, de arra nem szánunk pénzt, hogy új hajókat építsenek, hiszen ez csak a túl, eleve túlzott kapacitást fogja növelni. Ami az ellenőrzési nehézségeket életi, igen, egy szabály, szabályozásra van szükség az ellenőrzés kapcsolatban. kapcsolatban. Már létezik egy új ellenőrzési szabályzat, amely kimondja, hogy csökkentésre is lehetőség van a halállományok csökkenése esetén. Spanyolország ezt erősen ellenzi, de ragaszkodni fogunk ehhez, mert ők már így is túlhalázták az állományaikat, és nagyon fontos, hogy betartsák az előírásokat. És a legsúlyosabb fegyverünk a feltételhez kötöttség, az új finanszírozás, esetén tehát, ha nem felelnek meg a szabályoknak, nincs pénz. Ez ilyen egyszerű lesz. Ami pedig az adatgyűjtés illeti, amelyet egy másik képviselő említett, hogyha egy tagállam nem biztosítja az adatokat, vagy nem működik együtt a tudományos adatszolgáltatással kapcsolatban, akkor nem kapnak pénzt. Ez tehát hogyha nem ragaszkodunk ehhez, akkor nem jutunk eredményre, ami az akvakultúrát illeti. Új területeket keresünk az akvakultúra számára. Másodszor bizonyos százalékot fenntartunk a kezdők számára, az piacra újonnan belépők a fiatalok számára, akik ilyen vállalkozást kívánnak indítani. Harmadszor több pénzt szánunk az akvakultúrával kapcsolatos projektekre, amelyek nem ragadozó halakat kívánnak használni, hanem alternatív eszközöket, alternatív táplálékot szánnak a halak számára vannak más projektjeink, például az algával kapcsolatban és másokkal, amelyek megfelelő tápanyagot biztosítanik, nem halat, tehát a hal, hal, halon kívül. Vannak új termékek, amelyekkel segíteni tudjuk ezt az újfajta termelési megközelítést. Ami a dél és az észak kvótáit illeti, és azok végrehajtását egyetértek Rosberg asszonya, hogy itt jelentős eltérések vannak. Rövidre fogva, a mediterrán térségben nincsen kvóta, csak a vörös tonhal esetében, nincsen tudományos tanácsadás, nincsenek olyan szigorú szabályok, ez valóban hiányosság. Ami pedig a marokkai megállapodást illeti, ez valóban vitás kérdés, nem akarok, nem szeretnék erre kitérni, mert nagyon időigényes lenne. Annyit mondanék ezzel, hogy a bizottság szeretné ö, ö, be, ö, tiszteletben tartani a parlament szavazását, sőt erre kötelesek is vagyunk. Lesz a környezetvédelmi tanács, ebben megállapodás született. Az ottani halászást teljes mértékben le fogjuk állítani, hiszen ezt a parlament megszavazta, de egy új megbízást fogok kérni arra, hogy jobb megalapodást tudjunk kitárgyalni, amely egy környezetbarátabb megoldás lesz, amely a környezetvédelem szempontjait jobban és a nemzetközi jogot jobban tiszteletben tartja. Nehéz ez a kérdés és remélem, hogy a parlament, amely ezt az ajánlást megszavazta a bizottság számára, nagyon nagy többséggel támogatni fog bennünket. Ugyanakkor szem előtt kell tartani, hogy a tanács és a parlament fogja mindezeket megszavazni. Tehát akármit mond is a bizottság, ha a tanács és a parlament ezt a megállapodást nem akarja, akkor nem fog megvalósulni. Köszönöm. Many thanks, Commissioner Damanaki. Köszönöm szépen, Demanaki biztos asszony. Köszönöm, hogy bemutatta itt az NV bizottságnak a halászati politika reformját. Gondolom érezte, hogy a szakbizottságunk támogatni fogja a szándékait, hiszen egybevág a saját szándékainkkal, és természetesen megtesszük hozzájárulásunkat. Az biztos, hogy nagyon fontos az, hogy az 50-es cikk alapján a halászati szakbizottsággal közösen előre vigyük a jogalkotást. Köszönöm szépen, és akkor találkozunk. Boldog karácsonyt! Next point, number... A következő pont, az ötös, a nők és az éghajlatváltozás. Itt Barbara de Brun jelentése ez. Ő nincs itt, Satu Hassi beszél most így a jelentésről. Köszönöm szépen. De Brun asszony megkért, hogy a helyét itt betöltsem, hiszen betegszabadságon van már egy ideje, és azt szeretné, hogy ez a dolog pedig előre halad éppen így én képviselem most. Így az MB bizottság ne várja meg, amíg visszaér. A nők és az éghajlatváltozás téma egy kicsit olyan, mint a fejlődő országok és az éghajlatváltozás közötti kapcsolat. Hiszen a nők nem igazán tesznek olyan döntéseket, amelyekből az éghajlatváltozás ered, azonban számos tekintetben a nők szenvedik el leginkább az éghajlatváltozás következményeit. Az IPCC már néhány évtizede megállapította, hogy az éghajlatváltozás sokkal több, mint mező meteorológiai kérdés, hanem a fejlődés kérdése, és így a nemek tekintetében is kihatása van. A negyedik jelent, az IPCC negyedik jelentése megalapította, hogy az éghajlatváltozás egyaránt érinti a nőket és a férfiakat, azonban a leginkább a szegények szenvednek leginkább a világ szegényeinek 70%-a nő. A statisztikákból látszik a következő részlet is. Ez pedig az, hogy azok, akik a természeti katasztrófákban halnak meg, azok közül 85% nő. A környezeti károk miatt menekülők 75%-a nő. És amikor az éghajlatváltozás konfliktusokat generál, például vízhiány van, vagy termékeny földből hiány van, vagy háborúk pusztítják el a természeti kincseket, akkor nyilvánvaló az, hogy a nők a háborúhoz kapcsolódó erőszak áldozatává is válnak. A katasztrófa helyzetekben a nők halandósága is nagyon magas. A nevekre, nemekre vonatkozó kutatások is azt mutatják, hogy igazából az egészségre káros helyzeteket előre kell tervezni, és sokkal jobban kell kezelni ezeket a váratlan helyzeteket. Másrészt pedig nagyon hamar tisztázni kellene azt, hogy a környezetváltozás hogyan viszonyul a emigrációhoz. És itt a bevándorlás esetében is figyelembe kell venni a nemi kérdéseket. Itt arról van szó, hogy a nők áldozatok-e, vagy pedig nem tudunk eleget erről. Van elég ismeretünk, van elég információnk ezekről a dolgokról? Tudjuk azt, hogy hogyan lehetne például csökkenteni a kibocsátásokat, és így természetesen csökkenthetnénk a kockázatot, hiszen a nőket is jobban kellene informálni. Itt mindenféle hivatalos szervre gondolok. Vagy másként fogalmazva, a nők szerepe igenis jelen van az éghajlatváltozásban. Még szeretnék arra is utalni, amit az előadó javasol itt az Envi Bizottság állásfoglalásához, a lehető legfontosabb dolog a nők szempontjából és mindenki szempontjából az, hogy képesek legyünk arra, hogy megállítsuk az éghajlatváltozást. Amellett, hogy különféle tevékenységekkel garantáljuk, hogy a nőket jobban figyelembe vegyék. És hogy azt is biztosítsuk, hogy az éghajlatváltozás ne okozza a nők helyzetének romlását. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Satu Hassi, úgy gondolom, hogy Dörbenben, Afrikában eh, érezni lehetett az események során, hogy ez a téma mennyire összefügg, tehát a nők és az éghajlatváltozás témája. A Parlament Nőgyi Bizottságának is eh, az anyaga ez, tehát ki szeretne hozzászólni? Rovana. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretnék gratulálni de Brun asszonynak, hiszen nagyon jó véleményt hallottunk. Néhány megjegyzésem lenne csupán. Arra utalnék, hogy a nők milyen fontos szerepet játszanak az éghajlatváltozás elleni fellépésben. Éppen ezért szeretném kihangsúlyozni annak szükségességét, hogy hatékonyabban fejlesszük az Európai Unió éghajlat diplomáciáját az összes nemzetközi klímatárgyaláson. Az elnök említette, hogy ez Dörbenben érezhető volt. Egy konkrét példát is megemlíthetnék. Tehát itt van egy úgynevezett soft power koncepció a klíma diplomáciában nemzetközi klímatárgyalásokon észlelhetjük ezt. Például úgy hallottam, hogy tíz napja egy konferencia elnöke megkérte Koni Helgord asszonyt, a biztos asszonyt, és a dél-afrikai külügyminisztert, és a dél-afrikai környezetvédelmi minisztert, hogy próbáljanak megoldást találni 10 percen belül. És együtt tárgyalt a két nő, és egy kompromisszumot is elértek. Nem 10, de 15 perc alatt. Tehát ezt a koncepciót, ezt a soft power, a lágy hatalom koncepcióját, és nem csak a klímaváltozási diplomáciában. Kihangsúlyoztam, a nők fontosságát abban, hogy éghajlatváltozást enyhítő gyakorlatokat vezessünk be, tehát energiatakarékosság, újrahasznosítás, ökotermékek, biotermékek tartoznak még ide. Alá húztam annak a fontosságát, hogy a nők nagy mértékben hozzájárulhatnak az innovációhoz is, amennyiben az üzleti életben, a háztartásban használják képességeiket. Úgy gondolom, hogy az Európai Uniót és tagállamait fel kellene szólítanunk, hogy kidolgozza az éghajlat igazságosság elvét. Dörvenben is téma volt ez. Ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy elkerüljük a fatális hibákat. Hiszen eh, az éghajlatváltozás elsősorban a szegény országokat és eh, azokon belül is a nőket sújtja leginkább. Fel kellene becsülni, hogy a klímával összefüggő politika mennyiben eh, fedi le a nők problémáit, hogyan tudunk egy erősebb gender perspektívát adnunk a fenntartató fejlődés szolgáló politikának. Köszönöm. Köszönöm szépen, Rovana Plumb, ezt a megjegyzést. Nem látok több felszólalót holnap, december 20-a 12 óra a módosítók leadásának határideje. Szükséges ez, hogy a FAM-ban is lehetővé tegyük a döntéshozatalt. Most a hatos pontra térek át, és itt most egy mentesítésről van szó. És pedig az Európai Beruházási Bank, a EBB mentesítéséről, Crescencio Rivellini az előadó, és Elisabetta Gardini képviseli. Köszönöm, elnök úr, nagyon rövid leszek elnézést kérek eh, kolléganom, eh, kollégám Rivelini úr nevében, hogy nem tudott jelen lenni. És nekem hagyta osztályrészül, hogy képviseljem. Így meg is teszem kötelességemet, és eh, közlöm önökkel az üzenetét. Itt van a véleményünk, és itt hat pontot tartalmaz ez a vélemény. Ezekben főleg arra koncentrálnak, hogy az Európai Beruházási Bank mennyire teljesíti kritériumait. Az egyes pontban kihangsúlyozzák, hogy itt igazából a környezetvédelmi kritériumokra kell koncentrálnunk szigorúbban. Másodszorban üdvözöljük, hogy az EBB os tőkeemelést hajtott végre, és pedig azon befektetések tekintetében, amelyek az éghajlatvédelmet szolgálják. Tehát például megújuló energiák, közlekedés, és így tovább. Hármas pont. Az EBB-t megkérjük, hogy ne finanszírozzon olyan projekteket, amelyekkel úgynevezett tilos területeket érintenének. A négyes pont. Üdvözöljük, hogy az EBB támogatja a megújuló energiákat, és arra is utalás történik, hogy 2016 milliárdos a 6 milliárdos megtakarítást 7,5 milliárdra növelte. Itt azt is kijelentik, hogy az EBB javította szakmai ismereteit, és főleg az energiahatékonyság és a megülő energiák tekintetében. A hatos pont pedig abból áll, hogy felszólítjuk az EBB-t, hogy szigorú kritériumokat alkalmazzon a kőszén és a barnaszén alapú energiaforrásoknál. Ezek tekintetében a bank építse le támogatását, tehát a fekete és a barna szén alapú gazdaság támogatását. Ezeket a pontokat állítottuk össze, és most kollégámat képviseltem, és várom kollégám kérdéseit. Köszönöm szépen. Szikulina úr, kért szót. Köszönöm, elnök asszony. Üdvözöljük a véleménytervezetet frakciómban. Rivellini kolléga előterjesztését kiegyensúlyozottnak tartjuk, lényeges pontokat vet be a jelentésbe. Tetszik, és örülünk itt az EBB finanszírozási indikátorainak, amelyek a klíma projektekre összpontosítanak, tehát például a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás, megújuló energiaforrások, és így tovább. Ezen kívül az is tetszik, hogy az úgy nevezett tilos technológiákra is figyelnek, és ez egy fekete lista. Az is elkezdődhet, hogy valaki projekt példákat, tiltott projekt példákat sorol fel, vagy olyanokat, amelyeket nem engedélyeztek. Nem félünk attól, hogy megnevezzük a bűnösöket, hiszen nagyon gyakran ismétlődnek meg ezek a projektek más országokban. Mi tovább mennénk, és ö, szürke listát is javasolnánk, hiszen számos projekt határeset, tehát sok szén erőmű ide tartozik, ők nem feltétlenül a fekete listán vannak, de egy szürke lista azért figyelmeztetés jelentene. Tudatában vagyunk, hogy a környezetvédelmi hatás tanulmányokat elvégzik ezeknél a projekteknél, azonban esetleg stratégiai környezetvédelmi vizsgálatot is lehetne tartani. Itt arra kellene figyelni, hogy lecsökkenjen a nemzeti tolerancia küszöb ilyen határeset projekteknél. Tehát itt a három majomra gondolok, a száját, szemét vagy fülét befogó majomra. Amikor a mércéket, a küszöböket meghúzzák bizonyos projekteknél, akkor ezek a majmok jutnak eszembe. Végezetül pedig azt javasolnám, hogy legyen itt még egy terület, ez pedig a dél-európai tagállamokat érinteni elsősorban, amelyek a földközi tenger partján vannak. Ez pedig a vízkészletek kezelése. Itt több kutatást kell folytatnunk, több projektre van szükség, és most be is fejezem. Merci beaucoup, monsieur. Köszönöm szépen, Zsabrandi úr. Merci, madame. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm szépen. Refelini úrnak és Kardini asszonynak is szeretnék köszönetet mondani, hogy megírták ezt a tervezetet és bemutatták. Igazából most hívok a Költségvetési Ellenőrzési Bizottságból, ahol éve az elnök úr bemutatta az éves jelentést, és lehetőségem volt néhány kérdést feltenni neki. Meg kell mondanom, hogy általánosságban nagyon örülök a fejleményeknek, az Európai Beruházási Banknál megvalósuló fejlemények, különös tekintettel a környezetvédelemre, vannak 10-19 milliárd eurós projektek két-három év távlatban, ez nagyon pozitív fejlemény, ugyanakkor meg kell mondanom, hogy úgy néz ki, hogy ez nagyon is a az éghajlati kérdésekre koncentrálódik. Majsztat úrtól is többek között azt kérdeztem meg, és sajnos ide kellett rohannom, hogy itt és jelen legyek, úgyhogy nem volt elég ideje minden kérdésemre válaszolni, de hát azt kérdeztem, hogy ha a, az Európai Beruházási Bank hajlandó az erőforrás hatékonyságra összpontosítani jobban, és ezzel nagy gazdasági hatást gyakorolni, és szigorúbb szabályokat bevezetni a biodiverzitással kapcsolatban, hiszen ez az egyik jelentősebb probléma környezetvédelmi szempontból. Gyakorlatilag teljes mértékben hiányzik ebből az éves jelentésből, és ezen kívül kritizáltam még azt, hogy bár ez csak kis része az Európai Beruházási Bank projektjének, ugyanakkor véleményem szerint nem szabadna több pénzt ö, költeni szénerőművekre. Teljes mértékben ö, támogatom a kollégákat, bár ez csak 10%-a az energiára költött összegnek, sürgetjük az Európai Beruházási Bankot, hogy ezeket a projekteket a továbbiakban ne támogassák. Köszönöm. Merci. Köszönöm szépen. Van-e még valaki, aki szeretne szót kérni? Nem? Akkor Káránó úr, öné a szó az Európai Beruházási Bank részéről. Öné a szó, uram. Very much. First of all, thank you to the... Köszönöm szépen. Szeretném megköszönni a Rivellini véleményt, és köszönöm szépen a kérdéseket is. Kaptunk néhány jó javaslatot ebben a véleményben, és ki is derült, hogy azon fáradozunk, hogy a bank egy teljes zöld bank legyen, éppen ezért támogatjuk az itt elhangzottakat. Ami pedig a fekete, illetve a szürke listára vonatkozik, ez már az EBB gyakorlata. Teljes mértékben az EU politikák normái talaján állunk, és nagy részt az Európai Unión kívül is szeretnénk ezeket a szempontokat érvényre juttatni, hogy védjük a biodiverzitást, hogy megfeleljünk a Natura 2000 előírásainak. Ugyanez vonatkozik a többi projektre is, amely például a gátrendszerekre vonatkozik, és ami pedig a bányászatra vonatkozik, itt is bizonyos kibocsátásokhoz kötjük a finanszírozásunkat. Azonban a Kotonu egyezmény alapján ilyen projekteket eh, is szeretnénk finanszírozni. Megfelelően figyelembe vesszük a környezetvédelmi és szociális hatásokat, azokat a szempontokat is, amelyek például az adóbevételekre vonatkozik, vagy az országok jelentő rendszerére. Tehát, hogy eh, megfelelő módon tudnak jelenteni nekünk. A megújuló energia következő kérdés. Ez nagyobb teret foglal el most a finanszírozásunkba, és az energia jellegű finanszírozásunk 75%-át teszi ki, ahogy ezt említették is. A fosszilis energia projektet támogatását 10%-kal csökkentettünk az energiatámogatási projektjeinken belül. Ez azokban az esetekben történik meg, mármint a finanszírozás, hogyha a tagállam vagy az EU politikája igazolja itt a finanszírozás helyességét. Nagyon fontos, mint például Németország esetében, hogy függ a fosszilis, a szerves üzemanyagoktól. Tehát például a szerves anyagokat felhasználó erőműveknél nagyon szigorú kritériumaink vannak, hogy használják a lehető legjobb technológiát, vagy pedig garantálják azt, hogy építsék ki az erőműnél a CCS rendszert. De észrevehetjük, hogy a széndiokszid kibocsátás mindenhol csökken és nem növekszik. Végezetül pedig, ami a normáinkat illeti, szeretném aláhúzni, hogy itt a fosszilis üzemanyagok tekintetében 20 projektet nem támogatunk, tehát 20 olyan projekt volt, amelyet benyújtottak a bankhoz, és nem kapták meg a finanszírozást tőlünk, mert nem illettek a politikánkhoz. Természetesen nyitottak vagyunk, politikánk átgondolásához 2009-ben egy nagyon átfogó, közös konzultációnk volt a parlamenttel. Örülünk, hogyha halljuk a javaslataikat, hogy még jobbak legyünk mi egy EU-s bank vagyunk, és teljes mértékben el vagyunk kötelező az Európai Unió, a parlament és a tanács ajánlásai irányában. Köszönöm. Köszönöm. Nem tudom, hogy szeretne a jelentéstevő szólni valamit? Nem. Igen. Akkor emlékeztetnék arra, hogy december 20-a 18 óra a módosítók határideje, és ezután Ja, igen, tehát a Költségvetés Ellenőrzési Bizottsághoz jut el. Most akkor áttérünk a következő napi rendi pontra, ez pedig a hetes, ez pedig a 2010 évi mentesítés az EU általános költségvetése, Jutta Haug az előadó, és át is adom neki a szót. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Köszönöm szépen, elnök asszony. Na most elértünk ismét a soft powerhez, de itt azért kemény tények is vannak tehát. A mentesítése vonatkozó javaslataimat viszont a korán előterjesztettem, hogy a fordítás is megfelelő időben elkészüljön. Már van kritika a határidő tekintetében, a módosítók benyújtásának határideje holnap 18 óra. Azonban ezen mi nem tudunk mit változtatni, hiszen a dolog természetéhez tartozik, hogy megfelelő időben szavazzunk, hogy a Költségvetés Ellenőrzési Bizottság, amely a fő illetékes, megkaphassa a mi állásfoglalásunkat. A Költségvetés Ellenőrzési Bizottság pedig eh, elnökként keresztül jelezte, illetve az ügynökségekért felelős előadó is jelezte, hogy eh, szükségük van az állásfoglalásunkra, és pedig február 22-e előtt. Hogyha most belegondolunk, és figyelembe veszük a karácsonyi szünetet is, akkor semmi más választásunk nincs, mint hogy holnap délután 18 órakor benyújtsuk a módosítókainkat. Én nem akarok nyafogni, de hogyha körülnézek, akkor el sem tudom képzelni, hogy számos kolléganő és kolléga egyáltalán érdekelt abban, hogy módosítót nyújtson be. Hiszen itt ez az élénk vita részvétel azt mutatja, hogy nem lesz nagyon sok módosító. Legyen. Ám legyen. De. Hogyha alapvetően megvizsgáljuk a költségvetésünket és az ENVI bizottság hatáskörébe tartozó költségvetéseket, ide tartozik a környezetvédelem, az élelmiszer biztonság és a közegészségügy. Akkor azt látjuk, hogy 0,76 százalékért vagyunk felelősek. Tehát az európai költségvetés 0,76 százalékért. Még ez 1 százalék sincs. Azt is tudom, hogy a tisztességes környezetvédelmi politika csak is forrásokkal lehetséges. A tisztességes környezetvédelmi, élelmiszerbiztonsági és közegészségügyi politika csak források segítségével folytatható. Nem vagyunk itt túl sokan, de továbbítjuk a többieknek hogy az európai politika olyan területein kell beavatkoznunk, amelyeket a környezetpolitika megvalósítására is hasznosíthatunk. Amikor Damanaki biztos asszony itt volt és hallászati politikáról beszélt, ez a mi dolgunk is. Ha Környezetvédelmi Bizottságként nem szólunk bele, és ez vonatkozik az agrárpolitika reformjára is. Tehát ha ezeken a területeken nem szólunk bele a dolgok menetébe, akkor kiengedünk olyan dolgokat a kezünkből, amelyeket nem szabadna. Tegyenek valamit. És, hogyha eldöntöttük, hogy jövőre mi legyen a helyzet, akkor 2020-ig ez így marad a költségvetési tervvel. súr bizottságként, tudom, hogy ennek nincs köze a mentesítéshez, de a kollégák lelki ismeretéhez fordulok. Tehát már a súr bizottságban megmutatkoztak a tendenciák. Megmutattuk, hogy hogyan képzeljük el azt, hogy az egyes szakpolitikákat meg lehet reformálni úgy, hogy ügyeljenek a fenntarthatóságra, a környezetbarátságra, ügyeljenek a széndiokszid kibocsátások csökkentésére. Így Összességében jobban segíthetünk az éghajlatváltozás elleni harcban. Arra kérek mindenkit, hogy foglalkozzon a dologgal, pont. A maradékot már tudjuk. Itt a megvalósítási arányokkal számolhatunk, tehát itt a környezetvédelmi, a klíma főigazgatóság időközben már kettő van és a Szankó főigazgatóságnak is bemutatunk dolgokat, ezekkel elégedettek lehetünk. Megpróbáltak mindent korrekt módon végrehajtani. És hogyha megnézzük, hogy milyen tiszta környezetvédelmi programunk van, akkor a LIFE programot látjuk, a LIFE-ot nagyon jól végrehajtották. Máshogy, mint ahogy eredetileg tervbe vettük, hiszen a tagállamoknak volt indikatív jellegű támogatási lehetőségük, és hogyha nem sok kérdés jött, és nem volt minőségi igény egy tagállamból, akkor az a pénz átmehetett más tagállamba. Tehát a bizottság vagy tagállami közigazgatási szervek is megnézhetnék, hogy hol javulhatnának. Nagyon különböző az a pénz, amit rendelkezésre bocsátottunk. Hogyha arról beszélünk, hogy az a pénz, amelyet a rendelkezésünkre bocsátottak, tehát a költségvetési elé előirányzatok és a kifizetések, tehát hogyha az előirányzat és a kifizetés nem illik egybe, akkor ennek különböző oka lehet. Tehát például az állat járványoknál hála Istennek nem volt olyan sok. Tehát nem kellett olyan sok ellenintézkedést foganatosítani, nem kellett oltási programokat szervezni, nem kellett oltó anyagot vásárolni. Azonban a tagállamok túl magas határokat adtak meg az igénybe vehető összegeknél. Tehát igazából több költségvetési igazságra van szükség. Azt is elképzelhetjük, hogyha mondjuk a Szankó főigazgatóság ezeket a dolgokat jelent a költségvetési főigazgatóságnak, akkor az megint lejjebb teszi ezeket a határokat, és hogyha mégis fennmaradnak források, akkor meg kell kísérelni, pontosabbnak lenni. Ez minden, különben azt javasolhatnám, hogy a, D, hogy a Szánkó, a Klíma és a Környezetvédelmi Főigazgatóság ebben az esetben megkapja a mentesítést. Hogyha most megnézzük az ügynökségeket, amelyekért felelősek vagyunk, akkor itt van a Kopenhágai Környezetvédelmi, az Európai vegyipari ügynökség Helsinki-ben, a londoni Európai Gyógyszerügynökség, a Betegségmegelőzés és Járványvédelmi Központ Stockholmban, vagy az Európai Élelmiszerbiztonsági Ügynökség, amely Pármában van. Az, els, az első négy ügynökségnél úgy gondolom, hogy nem kell visszatérnünk a vitára. Itt minden korlátozás nélkül javasolhatom a mentesítést. A környezetvédelmi ügynökség nagyon jól viselkedett, úgy használta a forrásokat, ahogy javasoltuk. Csupán annyit mondhatok, hogy a környezetvédelmi ügynökségnek egy picit jobban lehetne kommunikálnia. Tehát itt egy kicsit fáradozhat, de fáradoztak is 2011-ben, és pedig most nem is kell azt mondanunk, hogy fáradozzon a jobb kommunikáció. Szerintem egyre jobb a kommunikáció, ami erre vonatkozik, és arra, hogy mit tesz az Európai Környezetvédelmi Ügynökség, és ezt kifele hogyan kommunikálja, akkor nem kell aggódnunk. Ugyanezt elmondhatjuk az Európai Vegyi Anyag Ügynökségről is, hiszen 33 millió, valamivel több mint 33 millió eurót kellett átutalnunk az európai költségvetésből, tavaly ebben az évben semmit. Hiszen a vegyi agyag ügynöksége a bevételeiből finanszírozta magát. De el kell mondanunk, hogy miután a munka beindult, a vegyi agyag ügynökségnél nagyon sok akciót szervezett, mondjuk a kommunikáció érdekében. Voltak úgynevezett nyílt napok, publikációk voltak, és ezek a közvéleményt jobban informálták, hogy igazából mit is csinál ez az ügynökség. Így jobban meg lehetett tudni, hogy mit kellett azoknak tenniük, akik a termékeiket benyújtották, zu können, ähm, indem sie die Seminare És akkor a szemináriumokon ezeket, ezeket mind meg lehetett beszélni. Tehát azt látjuk, hogy ez a problémás gyerek már jobban viselkedik, a számbevőszék még mindig nem annyira elégedett, például itt a számítás technikával, azonban ez nem megy olyan gyorsan, ezt nem lehet azonnal kijavítani. De azt látjuk, hogy itt a fizetési fegyelem és az IT szerződések javultak. Amit mindenképpen javítani kell, remélem, hogy a következő tanulmány ezt be is mutatja, hiszen a Költségvetési Bizottság megrendelt egy tanulmányt abban a tekintetben, hogy mit lehet javítani. Például az EMA-t mindig el kell látnunk pénzzel, azonban az EMA a nemzeti ügynökségek munkájáért fizetni kell. És ez nem helyes, hiszen a nemzeti ügynökségeket 50%-ban az európai költségvetés finanszírozza az EMA-n keresztül, gyógyszerügynökségen keresztül. Itt a költségvetési eljárás során és a mentesítés során nem tehetünk sokat, ügyelnünk kell a dologra, és tisztában kell lennünk azzal, hogy miről van szó. Hogyha itt bizonyos szolgáltatásokról van szó, tehát hogy a nemzeti ügynökségek és az EMA között milyen legyen a viszony. A negyedik ügynökségünk Stockholm, ezen a helyen csak egy megérzésem van. Igazából még sírni se sírhatok, de ezt elmondom. A költségvetés egyik alapelve az éves jelleg. Itt a naptári év kezdetén becsülje meg egy ügynökség, hogy körülbelül mennyi pénzre van szüksége, hogy feladatait elvégezze az év során. Itt az Európai Betegségmegelőzés és Járványvédelmi Központnak túl sok töblete volt. Általában, hogyha az emberek töblete van, akkor örül, hogy nem halmoz fel adósságokat. Ez a költségvetés éves jellege miatt probléma. Az Európai Unió költségvetési politikájával függ ez össze. Javult a helyzet, és 2010-ben azért lett ekkora többlet, mert a Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ nem költözött új épületbe. Hiszen egy pár dolog még tisztázandó volt. Különben az ECDC esetében is tehát igazából nem panaszkodhatunk esetleg a emberek alkalmazási kritériuma, ha mindenképpen sírni akarunk. Tehát általában az Európai Unióban eh, az van, hogyha északon van valami, az tökéletesen működik, viszont hogyha délre helyezünk valamit, akkor ott aztán kitör a cirkusz. Most akkor Párma, EFSA, Európai Élelmiszerbiztonsági Ügynökség, és már itt is a vitás helyzet az EFSA független döntéshozatala. Állandóan megkérdőjeleződött, megkérdőjeleződik, vagy kritika középpontjába kerül. És ez a 2010-es mentesítési eljárásban is megmutatkozik. Különbséget kell tennünk, hogy a tudományos bizottságok hogyan működnek függetlenül, és hogy a tudományos bizottságok hogyan készítik el szakvéleményüket, hogyan állítják össze azok tartalmát. És mi van akkor, ha a munkatársak elhagyják az ügynökséget, és a következő gyógyszergyárnál kezdenek el dolgozni, vagy egy olyan vállalatnál, amely, hogy is mondjam, érintett az EFSA jelentései által. Az Európai Unióban megvan a személyzeti rendelet. Ebben ezeket a dolgokat leszabályozták. Amit az ügynökségeknek még eh, tenniük kell, az az, hogy a saját esetükben is alkalmazzák ezeket az európai előírásokat. Így a szabályokat eh, be kell tartani és tartatni. Ebben a tekintetben van egy eset, egy EFSA munkatárs elment a Szingentához, azt hiszem így hívják. Ez egy olyan vállalat, amely GMO-kkal foglalkozik, GMO-kat termel, és itt van ez az úgynevezett Kulinov fázis. Ez az EFSA-ból való kilépés és az új vállalatnál történő belépés időtartama sérült. Ez a munkatársnő ugyanazzal foglalkozik a GMO cégnél, mint az EFSA-nál. Most itt egy nagy vita van. Erről el kell mondani, hogy ma december 19-e van. Ez az egész dolog december 8-án derült ki azóta pedig ide-oda mennek a levelek, és nem vagyok képes ma dönteni az ügyben. Az egyetlen dolog, amit tehetek, az az, hogy elmondom azt, amit a Költségvetés Ellenőrzési Bizottság mondott. Tehát én itt most konkrétan benyújtok egy módosítót, amelyben még egyszer utalok arra, hogy most a december 15-i 15 döntésre utalva az EFSA-nak még egyszer át kellene olvasni a rendeletet, megtette és határozott. Tehát nem, nem arról van szó, hogy december 8-án elkezdte az ügyel való foglalkozást, és 15-én kész volt, és az igazgatóság jóvá hagyta, egy kicsit hosszabb volt ez a procedúra, de ennek ellenére szeretném elmondani, hogy ez egy kicsit hosszú, hogyha két, szinte két évre van szükség, hogy megváltoztassuk a személyzetről szóló rendeletet. Most itt nem fogunk tudni mást tenni, mint hogy javasoljuk hogy egy módosítót nyújtunk be, és megpróbálunk Katrin Zsisznel Anellel együtt együttműködni az ügyben, és inkvizitorként kikérdezni. Más most nem jut eszembe erről a dologról. Merci. Köszönöm szépen, Haug asszony, köszönöm a munkáját, köszönöm a jelentést. Most pedig az ALDE frakció árnyék előadója Panajotov úr kap szót, és utána pedig én veszem át a szót. Panajotov úr először is gratulálni szeretne, de néhány pontban, ponthoz megjegyzései is lennének. Tehát az első kérdés az az, hogyha itt a költségvetés ellenőrzési bizottság a vezető, akkor rákérdezünk, hogy mi a kapcsolatunk itt a számbevőszékkel. Tehát az NV bizottság nem csak az Európai Bíróság jelentésével foglalkozik, amely februárban érkezik meg, hanem itt a bizottság belső ellenőrzéséről is szó van. Másodszorban az Európai Bíróság ügyéhez Panajotov úr azt javasolná, hogy a két ügynökség mentesítését halasszuk el a végső jelentésekig. Panajotov úr módosítókat fog benyújtani, és felszólítja az élelmiszer biztonsági ügynökséget, hogy tartson egy belső átvilágítást. Én is benyújtok egy módosítót abban a tekintetben, hogy az Európai Gyógyszerügynökség mentesítését is halasszuk el. Az ügynökség már az év elején a cél keresztünkbe került, mert elhalasztottuk a mentesítést a Költségvetés Ellenőrzési Bizottság javaslatára. Tehát itt a gyógyszerek kiértékelésére alkalmazott szakértőkről van szó. Itt alapvetően az a kérdés merül fel, hogy van-e érdekkonfliktus. A 2009-es mentesítést a parlament megadta, és pedig két okból. Hiszen az ügynökség betartotta a viselkedési kódexet, másrészt pedig azt várjuk, hogy a bizottság a felülvizsgálat eredményeit alkalmazza. Itt az átláthatóság tekintetében konfliktusok vannak a szakértők esetében. Azonban eh, ebben a tekintetben csak óhajaink vannak. Ezt a vitát már néhány éve folytatjuk. És sokan eh, jelentkeztek eh, szóra az ügyben, és az utolsó montosítás óta megadtuk a mentesítést, hiszen megkaptuk a szakértők érdek konfliktusainak a listáit. Tehát eh, ezek a jelentések megvannak. Amennyiben nincsenek eh, ilyen dokumentumok, akkor aggájaim vannak. Hiszen én is megvizsgáltam az Európai Gyógyszerű Ügynökség helyzetét, és két dolgot állapítottam meg. Én francia szakértőket vizsgáltam. Megnéztem a francia szakértők anyagait a francia ügynökségnél, és számos különbség tűnt fel nekem. Különbséget észleltem a Nemzeti Ügynökség és az EMA irányába leadott nyilatkozatnál. Tehát van olyan, hogy nincs is az EMA-nál nyilatkozat a nemzeti hatóságnál van. Az általam tapasztaltak azt mutatják, hogy egy szakértő nem nyilatkozott a gyógyszeriparhoz fűződő kapcsolatairól, hiszen öt évre visszamenőleg kell kijelenteni, hogy milyen kapcsolatai voltak a gyógyszeriparhoz. Ez, ezt hívjuk forgóajtó effektusnak. Megalapíthattuk, hogy az EMA korábbi igazgatója most tanácsadással foglalkozik, nem azután mielőtt elhagyta az ügynökséget, hanem két hónappal azelőtt. Ez a tanácsadó vállalat gyógyszeripari vállalatoknak a tanácsot, hogy hogyan gyorsíthatják meg az engedélyeztetést. Ez egy eléggé csúnya eset. Itt az EMA-nak és a bizottságnak közösen kell fellépnie, hogy bemutassák, hogy hogyan érheti el itt az alapszabály 16. cikkének elérését. Én is azt javasolom, mint Panajotov úr, hogy halasszuk el a mentesítést, ugyanúgy, mint az EFSA esetében. Tökéletesen megértettem, hogy milyen döntés született december 7-én. Én is szóltam erről már, Más kollégák is szóltak erről, Venkens asszony például, aki a GMO f nál lévő osztályát vezeti, tehát most három ajánlásunk van. Hát itt a magángazdaságban dolgozó volt EFSA kollégák tekintetében. Az EFSA nem tartotta be az előírásokat, és nem vizsgálta meg, hogy milyen lehetséges érdek, konfliktusok állhatnak fent. És hogyha ez így van, akkor az EFSA-nak pontosan be kell kérni a lehetséges munkahelyet. Ezt pontosan meg kell oldani. Most egy általánosabb megjegyzésem lenne. 2010 óta már számos érdekkonfliktus volt számos területen, az aszpartám esetében, a GMO, a GMO-k esetében, és ezt nem fogadhatjuk el. Itt hiányoznak eh, bizonyos nyilatkozatok az érdekkonfliktusról, és eh, nem, felelően, nem megfelelően lépett itt az adott ügynökség. A Pacific Action Network elemezte toxikológiai szempontból, és 13-ból 8 ö, ö, problémás, és ö, 7-ből 6-nak kapcsolatai vannak az iparral. Decemberben kiderült, hogy a GMO panel elnöke, aki 2003 óta a helyén van, együttműködik az iparral olyan fórumokon, mint az ILC. Az ILC sikeresen befolyásolta a GMO-kkal kapcsolatos vezérelveket. 2006-ban Kevin Glenn Monsanto-tól az ILC célerő csoportjának elnöke 2004 ILC jelentésben szerepel. Ez nem elfogadható támogatjuk, hogy nyissunk vitát az EFSA-val kapcsolatban. Az ILSZI 88 tagja érintett. Évek óta újra és újra előkerül ez a kérdés, az ilszit kritizálják e-, emiatt, például az egészségügyi világszervezet a dohányiparral kapcsolatos fenntartott kapcsolata miatt. Mindezeket a problémákat rendbe kell rakni. Az EFSA ö, megfogalmazta az érdekellentéttel kapcsolatos kérdéseket, ö, de pontos ö, definícióra ö, van szükség. Ö, vezérelvekre van szükség. Ö, a 16 ö, a 16-os cikk alkalmazásával kapcsolatban, valamint a megfelelő szankciók defi, ö, definíciójára a érdekkonfliktusok tekintetében. Azt javaslom tehát, hogy világos jelentést kérjünk. Elnézést, ez egy kicsit hosszú volt, de elég jelentősnek tartottam. Most pedig átadom a szót Zsebrandi kollégának. Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm az előző hozzászólását is. Támogatom hütet, amikor, Jutát, amikor azt mondja, emlékezzünk, hogy e- Al Capone is a ö, adózási kérdések miatt került börtönbe, tehát egyedül így lehetett megcsípni. Tehát ebben a bizottságban is sokat tehetünk a környezetvédelemért. Ezzel kapcsolatban van egy kérdésem. Teljes mértékben együtt értek Haug asszony jelentéstervezetét, semmi okot nem látok annak a módosítására. Kérdésem azonban az EU többi szakpolitikai szakpolitikájával kapcsolatban, hogy kellőképpen tízben tartjuk-e a környezetvédelmi kérdéseket, és hogy mi környezetvédelmi bizottságként a kappal vagy a halászati politikával releváns megjegyzéseket tudunk-e megfogalmazni. Számos jelentést kaptunk a számvevőszéktől is, és ezek ö, súlyosan kritizálják különösen más programok környezeti jellegű aspektusait. Például a kapban csak nagyon kis százalék jut a környezetvédelmi célokra ebben a programban, amely kifejezetten a környezetvédelmet célozza tehát a kapnak erről a széléről van szó. Erre nagyon oda kell figyelnünk, és múlt héten a számvevőszék a közös halászati politikával kapcsolatban készített egy, jelentetett meg egy jelentést, és ennek a, a, a halászati politikának az egyik fő, fő célja, a halászati kapacitás csökkentése. Ugyanakkor azt állapította meg a számvevőszék, hogy a, még a halászati kapacitás nincs is definiálva az ezt célzó programokban. Tehát jogos-e, hogy a Környezetvédelmi Bizottság az Európai Unió más programjaira is odafigyeljen, és holnap a határidő, hogy néhány módosítást benyújtsunk, és én hajlok rá, hogy ezt megtegyem. Köszönöm. Köszönöm, Rivezi asszony. Merci, merci, madame. Köszönöm szépen, elnök asszony. Teljes mértékben egyetértek az ön hozzászólásával az EFSA-val és a gyógyszerügyi ügynökség, gyógyszerügynökséggel kapcsolatban. Hasonló érveim vannak, de még két-három dolgot hozzátennék. Véleményem szerint elég érdekes, hogy ezek az ügynökségek 80%-ban olyan pénzekből finanszíroznak, amelyek gyógyszeripari laboratóriumoktól származna, származnak. Tehát, hogyha túl sok olyan adó van, ami közvetlenül az iparhoz kapcsolódik, akkor idővel szükségszerűen olyan kapcsolatok alakulnak ki, amelyek előidézik ezeket az érdekkonfliktusokat. Én csodálkozva látom, hogy egy ilyen audit amelyet az EMA készített, az Európai Unió tisztviselői készítettek, ilyen hosszú időt igényelt, és hogy a közvetítőktől azt kérték, hogy hadd férjenek hozzá egy ilyen anyaghoz, amely egy közérdekű anyag hogy lehetséges, hogy olyan, hogy ilyen szervezetek, vagy mi, parlamenti képviselők ne férjünk hozzá ilyen audithoz. Ez 2009. április 30-ai audit, és 2010-ben egy második ilyen készült. Kérem, hogy hadd férjünk hozzá ehhez. Miért? Mert hogyha látjuk, hogy hogyan alakulnak a kérdések e ügynökségek irányítása területén, akkor ezt látnunk kell. Másik kérdés az érdekonfliktusokkal kapcsolatban. Engem nagyon meglepett, hogy Jacques Lundgren tudják, hogy erősen kritizálták, amikor megtudták, hogy egy konzulens iroda tagja volt, de megtudtuk, hogy már novemberben ö, e, itt volt ebben az irodában, de két hónappal később kilépett, ez a rendszer rossz működése és 1 millió dollárt kap a gyógyszeripartól ö, részvényopció formájában, mert ö, a gyógyszer ö, cégek ö, nagyon ö, elégedettek voltak. A 16-os cikk értelmében, amelyet ön is említett elnök asszony, a munkaügyi szabályzat 10. cikke érdekében, ö, önöknek nincs ö, joga, hogy egy ilyen konzulens irodában ö, tanácsot adjanak gyógyszeripari cégeknek. Szerintem ez rossz működés. Mit tudunk még meg ebből az auditból? Nyolc gyógyszert ö, engedélyezték európai, engedélyeztek európai szinten, mégpedig olyan szakértők, akik elfogultnak ítélhetők ezeknek a szakértőknek részvényeik vannak azokban a gyógyszer fejlesztő cégekben, amelyek ezt a gyógyszert engedélyeztetni akarják, illetve akarták. Szeretném, hogyha újra értékelnénk ezeket a nyol, ezt a nyolc gyógyszert, hiszen mi fogyasztóként nekünk semmilyen garanciánk nincs arra, hogy megfelelő gyógyszerek nincsenek mellékhatásaik, stb. Tehát ezt szeretném még hozzátenni az ügynökségek működésével kapcsolatban. Egyébként te, teljes mértékben egyetértek azzal, amit Löpázs asszony mondott. Az európai parlamenti képviselők szerepé éppen az erősíti meg, hogyha nem szavazzuk meg ezt a mentesítést. Miről van szó? Olyan európai ügynökségekre van szükség, akiknek a hitelességéhez szó sem férhet. pedig nem mindegy, hogy az európai és a nemzeti piacokra milyen termékek kerülnek. Itt számos kérdés merül fel. Ez a piac sokkal szélesebb, mint amelyet egy nemzeti ügynökség lefedhet. Úgyhogy megerősítem, támogatom, amit elnökasszony Corinne Lepage és Corinne Lepage is mondott, mutassunk példát, hogy felelős ügynökségeket szeretnénk Európában. Köszönöm, Rivázi asszony. Sofia Mazek asszony, Sofia Mazek Kokovics asszony. Gospa predsedujoča. Köszönöm szépen. És én először is a jelentéstevőnek szeretném megköszönni ezt a nagyon részletes jelentést. és azért én még több részletre is kíváncsi lennék, mégpedig tudni szeretném azt, hogy az ügynökségek hogyan reagáltak a jelenlegi gazdasági válságra, tehát mennyit mennyit illesztettek bizonyos területeken a büdzséjükből az európai válsághoz és hiszen tudjuk, hogy a környezetvédelemtől is nagy mértékben a táplálkozástól is függ a válság, és attól, hogy hogyan érzi magát valaki. És hogyha valaki, akinek nincsen munkahelye, akkor tudjuk, és több ilyen ember van jelen pillanatban, akkor őneki nagyobb egészségügyi problémái is vannak. Tehát gyakorlatilag mindegyik ügynökségnek nagyszerű lenne, hogyha mindegyik ügynökségről megtudhatnánk, hogy mit tettek ebbe az irányba. Tehát a, a népesség tudatának az alakítása érdekében. Hiszen tudjuk azt, hogy a betegbiztosítók egyre üresebben konganak a válság miatt az egyes államokban, és érdekelne, hogy jön lehet ezt a problémát megoldani. Hiszen ezt valahogy úgy is meg lehetne oldani, hogy az európai ügynökségek szintjén eleve tudatosá tesszük azt, hogy ezzel a problémával kell küzdenünk, és a tudatos éle, étkezés és életmóddal kapcsolatban a tudatosságot növeli a lakosságban. Most lezárjuk uh, a hozzászólások listáját, hogy a biztos asszony a gémokkal kapcsolatban hozzá tudjon szólni. Köszönöm szépen. Uh, támogatnám, a, a, amit uh, ön mondott, elnök asszony. Itt sok minden kit zavar, ez az ügynökségekkel kapcsolatos kérdés, illetve különösen az európai gyógyszer ügynökségekkel kapcsolatos kérdés. Főleg itt az átláthatósággal kapcsolatban szinte háborúról beszélhetünk, amit megnyertünk a nép érdekében. De nagyon zárt ez a rendszer, főleg az Egyesült Királyságban az emberek, tehát a, a klinikai kísérletek eredményeiről nem lehet adathoz jutni, még akkor is, hogyha ezek negatívek. Ez szinte már bűncselekmény. Nagyon óvatosnak kell lennünk azzal, hogy mit teszünk itt, ilyen nagyon fontos ügynökségekkel kapcsolatban és hogy milyen kapcsolat van a nemzeti és az európai ügynökségek között. Az európai ügynökségek már belátták, hogy transzparenségnek kell lenniük, ugyanakkor mégsem ez a helyzet. És hogyha ilyen sok kapcsolat van, akkor itt nekünk is keménynek kell lennünk, az európai állampolgárok egészségét védjük mi itt. Köszönöm. Teljes mértékben egyetértek önnel, Tesztori asszony. Köszönöm, elnök asszony. Elnézést, hogy szót kértem. Azt szeretném elmondani, hogy mennyire fontosnak tartjuk az érdekkonfliktust. 19 hónapja egy célerő csoportot állítottunk fel, minden tőlünk függő egynökséggel kapcsolatban, ide tartozik az Európai Gyógyszerügynökség és Élelmiszerbiztonsági Ügynökség is, hogy a lehető legmagasabb sztenderdeket tartassuk be velük. Amelyeket említettek, azok minket is aggasztanak, de ezek a múltra vonatkozó ügyek, és a lehető legmagasabb szintű érdek konfliktus tilalmat vezettük be, illetve szabályozást. A tanácsnak és a parlamentnek Szeretnénk majd egy jelentést bemutatni, amely bebizonyítja, hogy a Szankó főigazgatóság mi mindent tett ez ügyben. Köszönöm szépen, igazgatóasszony. Most szót adok a vélemény előadójának. Igen, először is egy kérésem lenne, mégpedig ö, arra nézve, hogy Pázs és Michel Ribéry és Auken asszony is csatlakoztak ahhoz, amit elmondtam. És egyébként én nagyon örülnék annak, hogyha ezt gyakorlatilag úgy is leírták már, akkor nagyon örülnék, hogy ezt írásban is megkaphatnám, akkor bele tudnám dolgozni ezt az én soraimba. Ez nagyszerű lenne, hogy ezt tehát megkaphatnám. Gerlien kérdezte, hogy mi, mint Környezetvédelmi Bizottság, más szakpolitikákkal kapcsolatban is hozzászóltunk a mentesítési eljáráshoz? Hát a válaszom az az, hogy nem, nem tehetjük ezt, tehát gyakorlatilag nekünk ilyenkor el kell mennünk a többi szakbizottsághoz, és én ezt is értettem az alatt, amit mondtam. Tehát tudom azt, hogy a Környezetvédelmi Bizottság mi alatt a reformokról beszél, ami kohéziós politika, agrárpolitika, halászati politika, stb. más szakpolitika, míg erről beszélünk, nekünk Környezetvédelmi Bizottságként állásoglást kell ezzel kapcsolatban leadni. De én tudom, hogy ennek a jelentésnek, a, a jelentés tevőire fogjuk bízni azt, hogy elkészítse ezt a jelentést, és teszünk majd módosítóindítványokat is. Ez egy dolog. De nagyon fontos az, hogy közvetlenül foglalkozunk a bizottság közvetlen javaslataival, mint parlamenti képviselők, és mint az egyes frakciókban lévő kollégák. E, tehát nagyon fontos, hogy tudjuk azt, hogy milyen irányba is akarjuk, hogy menjenek ezek a reformok, mert hogyha ezt nem így tesszük, nem fogunk tudni eredményre jutni. Ez az egész dolog amúgy is milyen kereken, mint ilyen fogaskerekenként összefügg egymással, tehát azt gondolom, hogy azért az irányok már helyesek, amikről beszéltünk. Amit Paula Hisztori mondott, az a kapcsolatban egyetértek. Valóban, mi a múlttal foglalkozunk, mégpedig 2010-zel. És ez a dolgok menete, amikor mentesítési eljárásokban vagyunk, hiszen ilyenkor mindig a már ténylegesen de facto lezárt évet lehet alapul venni, és azzal lehet foglalkozni, és ezt megvizsgálni. Hát ez teljesen világos, és ezt így is szoktuk csinálni. Az én problémám az az, amit egyébként sokan osztanak, de ezzel egyidejűleg Mise Rivazi is osztja ezt a problémát, ugyanis ő is azt mondja, hogy én a belső auditokat is látni akarom. Azt akarom igenis, hogy mindent tegyenek le elénk az asztalra. Tehát, kedves kollégák, ezek a belső auditok, ahogy ezek kinéznek, teljesen mindegy, hogy ügynökségek auditjairól beszélünk, vagy a bizottság részének az auditjairól, akiket ugye belsőleg auditálnak és megvizsgálnak. Ezek a belső auditok arra szolgálnak, hogy administratív segítséget és állásfoglalásokat tegyenek lehetővé, annak érdekében, hogy az administratív feladatokat javítani lehessen. Azért gondoljunk bele, hogy hogy néznek ki ezek a belső auditok, majd, hogyha ezek az int, ilyen belső intern auditok majd mindenki tudja, hogy meg fognak jelenni a különböző weboldalakon. Hát akkor egész nyilvánvaló, hogy ezek máshogy fognak kinézni, mert egyből felakasztják, aki ezt vagy azt csinálta. Tehát gyakorlatilag, hogyha ez mindenki így megjelenik, akkor az onnantól fogva mindenki bele fog szólni, hogy mit kellett volna csinálni, stb. stb. Ezért is hívják ezeket belső auditoknak, és a mentesítési eljárás az más. Ott a jelentéstevőknek lehetőségük van arra, hogy ezeket a belső jelentéseket megnézzék, és együttesen figyelembe vegyék a véleményük kialakítása során, de a nyilvánosság számára ezek nem elérhetőek, és egyetértek az ombudsmannal, ha ezt ugyanis valami ilyesmit akarunk, akkor teljesen máshogy kell ezt felállítani, ezeket a belső auditokat. Ebben viszont nem értek egyet, már elnézést, nem akarom sértegetni az újságírókat, de hogy akkor itt most minden egyes újságíró csak úgy oda jön, és mindenki, aki csak úgy éppen egy picit szeretne ott valamit is írni, írogatni, akkor annak egyből odaadjuk és megmutatjuk a belső auditokat. Hát azért álljon meg a menet. Tehát mi képviselőként megnézhetjük az belső auditokat, de semmiféle honlapokon nem fogjuk ezeket a közvélemény számára elérhetővé tenni. És én nekem egyébként meggyőződésem, sziklaszilárdan hogy nem is lennenek hozzáadott értéke, hogyha ezek a belső auditok, tehát én most nem arról beszélek, amit a számvevőszék kap, mert az egy mindenki számára közvélemény számára elérhető nyílt audit. A belső auditokról beszélek, a belső auditok azok arra szolgálnak, hogy megvizsgálják az adminisztráció, az igazgatási e, munkát, és javítsanak rajta. Ha ez mindenki számára elérhetővé válik, elveszítik a céljukat. Köszönöm szépen. Ja, das ist die... Ja, ich Igen, értem, értem. A átláthatóság, átláthatóság. Lehet, hogy átláthatóvá tennénk ezzel, csak nem lenne már mit nézni. Ez a probléma. Ugye a transzparencia, átláthatóság ugye azt jelenti, hogy mindent kinyitunk, minden látható. De akkor onnantól fogva jelen pillanatban azt a 39 belső audit osztályt, azt akkor ha, küldhetem is haza, mert hiszen gyakorlatilag mit csináljanak ők onnantól fogva? Hiszen gyakorlatilag a parlamenten belül is vannak belső auditorok, akik azt mondják, hogy ezt meg azt, figyeljetek már ide, ezt azért így vagy úgy ne csináljátok, ezen meg azon javítsatok valamit. És ez egy egyébként okos dolog, én ezt helyes dolognak tartom. De hogyha ezt mostantól fogjuk, és mindenki számára elérhetővé tegyünk, mindenki ezen ugrálhasson, meg piszkálhassa dolgokat, akkor ezzel nem transzparenciát fogok teremteni átláthatóságot, hanem megakadályozom azt, hogy normálisan lehessen dolgozni jövőben. Euh, Most már tényleg szeretném, Misa, hogyha a következő témára átérhetünk. Igen, nagyon gyors gyorsan, de ez nagyon fontos ezzel a vitával kapcsolatban, hogy meddig, mi az a pont, amíg kinyithatjuk a dolgokat, és megmutathatjuk mindenkinek az eredményeket. Nekem az a benyomásom, és utalok arra, ami az Egyesült Királyság, az Egyesült Államokban tűn, történik az FDA-nál. Minden hozzáférhető. Megmutatom ezt az auditot. A belső audit lehetővé teszi a belső működés ö, megnézését, és hogy évről évre hogyan javítják a szempontokat. Nem azért vagyunk itt, hogy tönkretegyük az ügynökségeket, szükségünk van ezekre az ügynökségekre, és szeretnénk javítani a működésüket. Ehhez szükségünk van hozzáférni a dokumentumokhoz, és a bizottság, a szerepe is, amelyről ön beszél, pontosan az a feladat, hogy ezeknek az auditoknak a mérlegét megvonja. Nagyon sok munkát kell végezni a szemvevőszéknek az auditokkal kapcsolatban, de mint tudják, nagyon fontosak azok az anyagok, amelyek bizalmasak. Amint teljes a transzparencia, még azok a bizottságok is, amelyek egy gyógyszerrel kapcsolatban véleményt adnak, felmerül a felelősség kérdése fontos, hogy egy szakértő megindokolja, hogy miért engedélyez, illetve miért nem engedélyez egy orvosságot. Itt már nem tudjuk, hogy ki dönt, és miért. Itt nagyon fontos érdekkonfliktusokról van szó, hiszen az, a, a, az ügynökség azt mondják, hogy bennünket véd a, a, a transzparencia hiánya. Véleményem szerint a világon mindent nyilvánossá kell tenni elnök asszony. Véleményem szerint erről a kérdésről még érdemes lesz majd vitázni. A költségvetési vita keretein kívül szervezhetnénk majd egy vitát, például 2012 első fél évében ezzel a témával kapcsolatban, ami valóban rendkívül fontos. Sziber. Sziber úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hát Sajnos a jelentéstevőnk ma nem tudott itt lenni, és ezért megragadom én a szót, és hag asszonyt támogatni szeretném az érvelésében. Tehát én azt gondolom, hogy a mentesítési eljárásban nem arról van szó, hogy transzparenciát teremtsünk, csak azért, hogy átlátható legyen minden, hanem itt arról van szó, hogy megvizsgáljuk, hogy működnek -e ezek az európai ügynökségek, hogy hiszen ők a európai polgáraink érdekében dolgoznak. Tehát itt gyakorlatilag belső jelentéseknek, hogyha értelmük van nekünk, akkor is fontos, hogy betekintésünk legyen, mint parlamenti képviselőnek, hiszen nekünk ez a köz feladatunk. És én azt gondolom, hogy ha ezeket teljesen a eh, nyilvánosság elé bocsátanánk, akkor a tartalmuk elkezdene lassan a nulla felé divergálni. Tehát gyakorlatilag azt gondolom, hogy eh, a szellemi tulajdonom, a vizsgálati eljárások és sok minden más is belejátszik ebbe a dologba. Tehát nekünk az a feladatunk, hogy meg bizonyosodjunk arról, hogy objektív módon kezeljük, közelítsük meg ezeket a dolgokat, és nem arról van szó, hogy itt valakiket pelengére akarunk állítani. És másrészt pedig azt hiszem, hogy nagyon fontos az is, hogy a mentesítési eljárás során nekünk bizottságként, szakbizottságként gondoskodnunk kell arról, hogy az ügynökségek munkatársainak a függetlensége biztosított maradjon, és végig is kellene gondolnunk azt, hogy ez a uh, Code of Contact uh, dolgot ne kellene-e bevezetni az összes ügynökség és minden munkatársa számára, és hogy ez erre ügyeljünk, hogy ez nagyon szigorúan betartásra kerüljön. És azt gondolom, hogy ha a belső auditokban túlzottan nagy átláthatóságot vinnénk bele, hát ez azt hiszem, hogy valóban nagy veszélyekkel is járhatna, és köszönöm ezt jut a Hag kolléganőnek, aki ebben a dologban nagyon lelkesen dolgozott, és azt hiszem, hiszen ezt az európai polgáraink érdekében végezte ezt a munkát. Köszönjük. Köszönöm még egyszer a véleményedőállójának a hatalmas munkát, amelyet elvégzett. December 20-a, 18 óra. Most pedig 16-os napi rendi pont következik, illetve még március 26-a a határidő. a GMO-kkal kapcsolatos jogszabályokról szóló értékelési jelentések következnek. Ö, igazgatóasszony, ö, kérem, hogy szóljon hozzá. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a lehetőség, lehetőséget, hogy a gémokkal kapcsolatos jogszabályokat bemutathatom. Ez most ősszel fejeződött be ez a munka. Egy, ez egy folyamatos folyamatról van itt szó, hogy állandóan felülvizsgáljuk, hogy ezek a jogszabályok megfelelnek-e a jelenlegi kihívásoknak. A gémakkal kapcsolatban néhány tényel szeretném kezdeni. Jelenleg két olyan GMO van, amelyet kereskedelmileg a Monsanto 10 amit termelnek, és a, az Amplora burgonya, amelyet néhány tagállamban termelnek. Jelenleg hat tagállam fogadott el óvintézkedéssel kapcsolatos záradékot ezekkel a gémosdosított szervezetekkel kapcsolatban. Jelenleg szinte nincs címkével ellátott gémodosított szervezet a piacon. Tehát szinte nincs olyan élelmiszer a piacon, amely ö, címkével lenne ellátva, illetve nincs ilyen ö, ö, élelmiszer, mert azt címkével kellene ellátni. Ö, importált majonéz fordulhat elő. Ami azonban a takarmányt illeti, 85-95 százaléka a takarmánynak GMO eredetű a piacon, és ez fel is van címkézve. A jogszabályok felülvizsgálata tekintetében azt állapítottuk meg, hogy ezek a problémák elsősorban nem magából a jogszabályból adódnak, hanem annak végrehajtásából. Nagyon nehéz kontextusban nemzeti szinten kerül sor ennek a végrehajtására. Ez a két jelentés azt jelzi, hogy a végrehajtást kell javítani, és több intézkedésre van szükség a, jogszabályok harmonizálása érdekében. Összegezném ezeknek az értékeléseknek a megállapításait. Először is explicitebb kockázatfelmérési vezérelvekre van szükségünk, amelyeket az úgynevezett kockázatmenedzserek fogadnak el. A kockázatfelmérési folyamatok során a megközelítés meghatározott, jól meghatározott elvek szerint történhessen. Másodszor a tagállamoknak nagyobb rugalmasságra van szükségük és ezek a gazdasági és a, a következő gazdasági tények és a gazdasági tényeket figyelembe kell venni. Harmadszor a fontos termékekkel kapcsolatban szükség van a, az engedélyezeti eljárás hatékonyságának a javítására. és az alacsony árakkal kapcsolatos nehézségeket el kell kerülni, amelyek az Európán belül és kívül engedélyeztetési eljárás sebessége miatt állnak elő. Negyedszer. Az értékelés szerint célszerűbb az önkéntes megközelítés fenntartása a harmonizált keretek kialakítása érdekében. Szeretném biztosítani a, az Európai Parlamentet, hogy nagyon komolyan vettük ezt az értékelést, és sok, minden, sok intézkedést már vér, végrehajtottunk annak érdekében, hogy megállapítások alapján cselekedjünk. A termeléssel kapcsolatban elfogadtuk az úgynevezett termelési csomagot, amelyel kapcsolatban a parlament már véleményt fogadott el, és most ez, erről ez, ez alapján dolgozunk a tanácsban másodszor. Az alacsony szintű jelenléttel kapcsolatban elfogadtunk egy végrehajtási szabályt, amely szerint harmonizálnánk ezeknek az alacsony mennyiségben jelenlévő GMO-knak a harmonizálását. Áprilisban a bizottság jelentést hozott nyilvánosságra a GMO-kkal kapcsolatban. A tagállamok által beadott alapok, adatok alapján tettük ezt meg, és egy gondolkodási folyamatot indítottunk be és múlt októberben ezzel kapcsolatban egy fontos konferenciára került sor, ahol parlamenti képviselők is részt vettek. A kockázatelemzéssel kapcsolatban most véglegesítsük a kockázat felmérési irányelveket az élelmiszerekkel és a öm, takarmányjal kapcsolatban. Ezt elküldtük, a biztos úr ezt elküldte a parlamentnek, és jövő év elején reméljük, hogy el tudjuk fogadni és most pedig a környezetvédelmi kockázat felmérése kapcsolatos vezérelveken dolgozunk. A címkezéssel kapcsolatban egy vizsgálatot végzünk, azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudnánk harmonizálni a rendszert, és hogy szükségünk van egyáltalán ilyen harmonizált rendszerre. Végül pedig a monitorálással kapcsolatban a biztosunk mindig fontosnak tartja a monitorálás megerősítését a környezeti hatások tekintetében. Most beszélünk a tagállamokkal és a cégekkel, arról, hogy hogyan tudnánk részletesebb vezérelveket kidolgozni az engedélyezés utáni monitorálás érdekében. Ebben a témában jövő márciusban konferenciát szervezünk. Összegzésképpen szerintem jó munkát végzünk, jó úton járunk, de mindenki munkájára, különösen a tagállamok munkájára szükség van, hogy biztosítsuk, hogy a jogszabályunk végrehajtása továbbra is hatékony és harmonizált módon történik. Köszönöm szépen. Köszönöm, igazgatóasszony. Makavan asszony. Um, thank you, thank you. Köszönöm szépen, és köszönöm a bizottságnak ezt a beszámolót örülök az utolsó megjegyzésnek, a környezetvédelmi hatástanulmánynak, hiszen rengeteg információ van arról, hogy a GMO-knak milyen kihatása van a fajok sokféleségére. Főleg Indiában hallunk ilyen biodiverzitási problémákról. Tehát nem csak a növények, tehát és jó, hogy a bizottság megvizsgálja ezeket a dolgokat. Tehát, hogyha mondjuk van például gyapot, amely GMO, akkor erre rászállnak bizonyos rovarok, hogy porozzanak. Ezek a rovarok megint a madarakba kerülnek, az emberekhez előbb-utóbb eljutnak ezek a manipulált organizmusok. Tehát itt a GMO egészségügyi kihatásai, hát ne, nem tudom, hogy van akinek nem vagyok biztos benne, de a biodiverzitásnak mindenképpen köze van hozzá, és remélem, hogy a bizottság eh, megosztja velünk a parlamenttel majd az eredményeit. Köszönöm. Megkíven asszony, Vandalen asszony. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon jónak tartom, hogy a bizottság bepillantást engedett a munkájába, és hogy szóltak a 2012-es napirendhez is. És most az igazgatóasszonyhoz lennének kérdései. Hogyha az új termesztési módszerekről írnak majd egy tanulmányt. Az új termesztési módszerekben az úgynevezett sziszkinézis is benne van. 2011 márciusából származik ez az anyag? Remélem nem. Hogy, tehát remélem, hogy a munkacsoport új termesztésekről szóló jelentős, ilyen sokáig várat magára, hiszen már több mint egy éve várunk ennek a kiadására. Ugyanez vonatkozik egy EFSA jelentésre is, amely témája a sziszkinézével termesztett növények és állatok biztonsága. Mikorra lesznek kész ezek a jelentések az új termelési módokról? Köszönöm szépen, Hauken asszony. Dánul szeretném mondani. Itt mi is feltesszük magunknak a, azt a kérdést, hogy eh, hosszú távon eh, milyen hatása van ezeknek az organizmusoknak. Tehát most van néhány engedély, és ezek teljesen világosak. Ezeket az engedélyeket hosszú távon megvizsgálták, tehát itt a genetikailag mógosított organizmusoknak hosszú távú kihatása van. Van itt például ez a méz eset. És itt ezt nem vették figyelembe. És utána illegális mézre került sor, ugyanis megfertőzöttek a méhek GMO-kkal. Tehát szerintem itt a kritériumokat sokkal eh, szogorúbbaknak kell lenni. Hiszen ebben a méz esetben is kiderült, hogy ezek a méhek olyan területen voltak, ahol genetikailag módosított növények voltak, és ezek az organizmusok pedig a mézben is nyomot hagytak. Tehát mindenképpen figyelembe kell vennünk a hosszú távú, az áttett gazdasági, szociális következményeket is hiszen a termelőkre is kihatnak a módosított organizmusok. Hogyha ezeket a dolgokat mind figyelembe vesszük, hogyha mind hosszú távú tervek alapján adjuk ki az engedélyeket, akkor nagyon lényeges lenne, hogy ez tényleg így történjen. És itt is nagyon fontos az, hogy átláthatóság legyen a folyamatban. Hiszen az információk roppant lényegesek, és figyelni kell arra, hogy ezek az információk pedig nyílt vita témáját képzik, ahol különféle szervek szakértőivel együtt tárgyalhatunk. Ez mind nagyon jó lenne. És ezen kívül még szeretnék egy másik dologra is rákérdezni. Elképzelhető, hogy mindenkit a 18 per 2011-es rendeletet, amely a GMO-kra vonatkozik. Tehát ennek a betartására kellene kötelezni az érintetteket, és nem egy 2003-as irányelv betartására. Hiszen itt, hogyha a környezetvédelmi szempontokat figyelembe veszünk, sokkal szigorúbbak leszünk. És megalapítást nyerhet, hogy az egészségügyi probléma én is fennáll. Megalapíthattuk, hogy ez igenis kihat a biológiai sokféleségre. Így, hogyha a GMO-k tovább terjednek, akkor ennek további rossz következmény lehetnek, és erről pedig információkra van szükségünk. Köszönöm, Szomer asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a bizottságnak a jelentést. Tovább mutató kérdéseim vannak, és nem tudom, hogy az igazgató asszony meg tudja -e válaszolni ezeket. Én úgy tudom, hogy a mag már más főigazgatósághoz tartozik, de még hiányoznak az adatok. A bizottságon belül azért vélelmezem, hogy van információcsere. Van eh, a vetőmagokról információ, illetve újabb információ? Van még egy kérdésem. Most itt a kérdések óráján, és az egész eh, vita során is gyakran felvetődnek ezek a kérdések az Európai Unióban, hogy van-e hatástanulmány arról, hogy egyáltalán lehetséges-e a mezőgazdaságban egyáltalán termelni genetikai módosítók nélkül, és ide a tápanyagok is betartoznak, a takarmány. A, tulajdonképpen a protein takarmány 70%-a import az Európai Unióban. Ennek a legtöbbje GMO-t tartalmaz. Szerettem volna rákérdezni, hogy egyáltalán lehetséges ezeket az import takarmányanyagokat valamivel lecserélni. Tehát nem azokból az országokból kellene most GMO-mentes anyagokat importálni, hanem a saját takarmányunkkal nem lehet ezt megoldani? Nem tudom, hogy, hogy a klíma kérdése ez, vagy hiányzik a termőföldehez, nem tudom, vannak információi erről? Köszönöm szépen. Köszönöm, Korint, hogy átvetted az elnökséget. A tiéd a szó. Eh, Köszönöm szépen. Néhány szót szólnék. Igazgató asszony a jelentéssel kapcsolatban. Őszintén szólva, van néhány dolog, amiről valódi tartalmi vitát kellene folytatnunk, hiszen a jogszabály alkotás célja nem a GMO-k piacra bocsátása elsősorban, hanem az egészség és a környezet védelme a GMO-k pénzrabocsátása mellett. Ez nem ugyanaz a dolog. Van itt néhány nagyon vitás dolog. Ö, öncélú megállapítások sorjáznak, a tagállamok ö, nem tudományos, ö, hanem politikai okok miatt élnek ö, ellenvetéssel. Ö, hallottuk de ez, vannak olyan tagállamok, amik, amelyek valóban tudományos adatok alapján élnek ellenvetéssel. Ugyanakkor ö, valóban végrehajtási feltételek is kérdésesek. Vannak közvetlen és közvetett kockázat felmérések, amelyeket a GMO -ok okoznak. A 2008-as tanács megalapítására utalók. A 2000 per 18-as rendeletben ez benne van. Egy kicsit meglepődő, me- meglepő, hogy ez a jelentés ennyire nyilvánvalóan részrehajló. A bizottság azt mondja, hogy nem kell változtatni a jogszabályokon, hanem a végrehajtást kell javítani. Szerintünk minden eszköz a rendelkezésünkre áll annak végrehajtásához. Ami a működ, művelést illeti, megszavaztuk első olvasatban azt a szöveget, amely szerintem megerősíti a bizottság javaslatát. Értékelni kell a kockázatokat, Ez szerintem szigorúbb, mint a korábbi. Kiterjed minden közvetett aspektusra, és az adott agronomiai kontextusban az OGM-ek felhasználására is kiterjed. Nagyon érdekes megnézni, hogy máshol hogyan működnek a dolgok. Végül üdvözlöm a bizottság munkáját, hogy új vezérelveket dolgozzon ki, különös tekintettel a GMO-k hatására. Vannak azok, azonban még fontos pontok, amelyeken javítani kell, például az anyag ekvivalencia kérdését, ez számunkra még nem elfogadható, vagy pedig a kockázat közös együttműködésen alapuló értékelése más egyet, következtetésekkel nem értek egyet, ami a címkezést illeti. Egy millió aláírást adtak át a bizottságnak három évvel ezelőtt. sertés és csirke termelők ők szeretnék a fogyasztóiknak elmagyarázni és bizonyítani, hogy milyen módon dolgoznak. Most már a fertőzés küszöbére elkezdtünk el az emberi élelmiszer tekintetében. Ez megkérdőjelezi az európai jogszabályalkotás teljes jog, teljes logikáját, ami azon alapszik, hogy van-e mi engedélyezett, illetve van-e, van-e mi nem engedélyezett, ami a vetőmagvak fertőződését illeti, ez is nagyon kényes kérdés gazdasági és ökológiai szempontból is. Vannak olyan ö, vetőmagok ö, olyan tagállamokban, ahol nem akarnak GMO-kat használni, és ha nincs, nincs címkézés, akkor itt a, minden előtt megnyílik a kapu a cégek, vetőmaggyártó cégek tökéletesen képesek a vetőmagok tisztaságát biztosítani, és sokkal egyszerűbb a forrásnál minimalizálni a fertőzés megakadályozását, illetve a fertőzés kockázatát, mint hogy egy költségesebb megoldást alkalmazzunk, akár a gazdáknál, akár az exportőröknél, vagy a forgalmazóknál ezek, ezen területeken érdemes szerintem fellépni. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos európai szinten garantálni, hogy biztos termékekről van szó. A bizottság szerepe ebben a tekintetben különleges, hiszen az Európai Unióban a megelőzés elve a lényeges, ami azt jelenti, hogy már most tisztáznunk kell, hogy a jövőben milyen kockázat léphet fel. Éppen ezért nagyon szigorú vizsgálati eszköztárra van szükség. A bizottsága mindig azt mondja, hogy sok tudományos szakvéleménye van. Léteznek olyan tudományos szakvélemények is, amelyek nem illenek egybe a bizottság szakértői anyagaival. Most ez itt ne legyen egy vallásháború, de itt arról van szó, hogy többféle tudományos szempont és többféle tudományos kiértékelés is létezik. A bizottság itt az EFSA-nak egy nagyon egyoldalú szerepet juttat. Tehát a tudományosság és a biztonság nagyon fontos. Tehát a regionális különbségekre is ügyelni kell. A bizottság egy javaslatot tett a termelésről, üdvözlendő ez, örülnék, hogyha a bizottsága tanácsban is feloldaná a blokádot, és meg tudná győzni a habozó tagállamokat. Tehát legyen ezeknek a tagállamoknak egy újabb lehetőségük, hiszen a lakosság ebben a tekintetben általában nagyon óvatos. Egy második megjegyzés a bizottságnak garantálni kell a választás lehetőségét is. A választás lehetősége pedig azt jelenti, hogy a GMO-mentes termelők, akik nem GMO-s takarmányt alkalmaznak, garantálják, hogy ez igaz is. Tehát természetesen technikailag nem lehet teljes tisztaságról beszélni, de itt a küszöbértékek részben nem tudományosan igazoltak, és Renát Sommer mondta előttem, hogy néha nincsenek is ilyen küszöbértékek. De hát itt a GMO mentességet próbálj garantálni a termelők és a fogyasztók számára is. Ezt pedig csak úgy tudjuk megtenni, hogy az embereknek megadjuk a lehetőséget. Hogy vásárol vagy nem vásárol GMO terméket. Ez megint összefügg a címkézéssel, hiszen csak is a rendes címkézéssel informálhatjuk az embereket, hogy mit is fogyasztanak. Tehát most nagyon sok a kiskapu, nem lehet igazolni, nagyon nehéz. Ez nem érv egy olyan technológiánál, amely kihatásai nagyon nehezen egyensúlyozhatók ki. Tehát a bizottság ne váljon itt egy ipar meghosszabbított karjává, hanem nagyon pontosan figyeljen erre a kérdésre, hiszen ez egy politikai kérdés is. Tehát a bizottság ne jöjjön úgynevezett tudományos érvekkel, amelyek a lakosság aggájait nem csökkentik. Tehát a bizottságnak itt különleges szerepe van, remélem, hogy a jövőben a bizottság is ebbe az irányba mozdul el. Köszönöm. Köszönöm szépen. Palatestorion azt, hogy nem tudom, még egy pár percre válaszolni szeretne. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Tehát a környezetvédelmi megfigyelés alatt a bizottság nagyon nagy figyelmet szán erre a témára. És a tagállamokban együttműködünk a engedélyező hatóságokkal és a márciusi konferencia célja pedig erről fog szólni. Meddig akarjuk garantálni azt, hogy ez a piacra vitel utáni megfigyelés mennyire hatékony. A GMO hosszú távú hatásai nyilvánvalóan a véleményünkben, és most szeretném elmondani, hogy Európa a legmegbízhatóbb ebben a tekintetben. Tehát a környezetvédelmi hatások és az emberi szervezetre gyakorolt hatások tekintetében is Európa a legmegbízhatóbb hely. A világ egy helyén sincs ennyire részletes foglalkozás ezzel a témával. Ez nem a marketinget szolgálja, hanem ez azt szolgálja, hogy ami a piacra kerül, nem veszélyezteti a közegészségügyet. Most a küszöbök. Emlékeztetnék arra, hogy az élelmiszerről elfogadott intézkedések nem azt tartalmazzák, hogy ne legyen megengedett a GMO, itt legyen lehetséges, hogy minden ellenőrző hatóság ugyanazt a tesztelést használja, hiszen itt az ellenőrző módszerek értelmezéséről is szó volt. Tehát a nem megengedett termékeket nem szabad a jövőben piacra vinni. Ami az új technikát illeti, Fandale képviselő asszony említette ezt, a tagállamokkal együttműködünk, és egy csoportot is létrehoztunk, amely még nem fejezte be munkáját. Az új technikákról kérdeztük meg ezt a csoportot, és ahogy a jelentés elkészül, eljövünk ide, és megbeszéljük önökkel. Szomarasszony, Zomarasszony kérdését a vetőmagok tekintetében. Igen, a vetőmagok ne legyenek genetikailag módosítottak vagy fertőzöttek. És itt egy elhanyagolható mennyiséget engednek meg, de még nincsen konkrét javaslat. A termelés. Gratulálni szeretnék Lepázs asszonynak, hiszen az Európai Parlamenttől kaptunk egy véleményt, egy pozitív véleményt. Továbbra is meg vagyunk győződve, hogy fontos, hogy megengedjük a tagállamoknak, hogy eldöntsék, hogy akarnak-e genetikailag módosított termékeket. Itt sok oka lehet ennek a földfel, területfelhasználás, szociális okok, és így tovább. Pillanatnyilag a tanács szintjén blokkád van. Szeretnénk garantálni, hogy elfogadásra kerüljön ez a javaslat, hiszen szerintem korrekt és megengedi a tagállamoknak, hogy a területén használhat-e génmódosítást. És itt ismét szeretném önöknek megköszönni azt, hogy nagyon távolba látó módon támogatták a javaslatunkat. A folyamat zajlik. Folytatjuk a munkát, hogy egy megbízhatóbb, jobb megvalósításról legyen szó, végrehajtásról legyen szó. Remélem, hogy egyetértenek velem, hogy nagyon nyitottak voltunk ebben az anyagban. Köszönöm szépen. Thank you, Paula Köszönöm szépen, Paula Testori, és Pudlé úrnak, köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos vita volt. Remélhetőleg újra meg újra foglalkozunk a témával. Áttérünk a következő témára, az európai zöld övre. Itt egy óriási zöld övet szeretnénk létrehozni Európában, és ez pedig a biodiverzitást szolgálná. Üdvözlöm Liana Katicis asszonyt és Kai Frobel urat, és egy néhány perces videót is készítettünk. Utána pedig Folytatjuk. Tehát remélem, hogy működik a technika, tehát kezdjük. Hogyan kezdődik? Rendben. Kai Fröbel kommentálja majd, hogy mit látunk. Igen, tisztelt elnök úr, igen, tisztelt képviselők, köszönöm a lehetőséget, hogy bemutathatom itt a zöld övet. Itt egy biotóp tengerről van szó, Európán keresztül halad ez, és ez a világ leglebilincselőbb természetvédelmi projektje. 1989-ben vette fel a tevékenységét a német Bund, amely szeretett volna létrehozni egy biotópot a borzalmas korábbi német halálzóna területi, amely a két állam között volt. 2002-ben Mihail Gorbacsov is meglátogatta a zöld szalagot, és ez a személy, aki nagyon sokat tett azért, hogy eltűnjön a vasfüggöny, ő javasolta, hogy egész Európán menjen át ez a zöld öv. 2004-ben volt Magyarországon egy konferencia, ahol az ötlet valósággá vált, hogy legyen egész Európán át egy ilyen zöldövezet. 24 részvevő ország vesz részben, 15 EU, három tagjelölt, négy lehetséges tagjelölt, és kettő nem Európai Uniós tagállam, Norvég és Oroszország vesz még részt ebben a természetvédelmi világszervezet a védnöke ennek a tervnek. 12500 kilométer hosszú lenne az övezet. Itt látnak néhány NGO-t, néhány nemkormányzati szervet, amelyek támogatják ezt az elképzelést. Miért dolgozik ilyen sok európai NGO ezen? Mi olyan különleges ebben a dologban? Különleges az, hogy természetvédelmi területek kerülnek összekötésre. 29 nemzeti park, 16 ezek közül határokon átnyúló, 3200 természetvédelmi terület fekszik a zöld öv mentén. Miért pont ez a vonal? hiszen itt természeti adottságok vannak, gyönyörű, kulturális adottságok, mint például a bolgár-szerb határon. Nagyon gyakran eh, a vasfüggönyt követi ez a vonal, ezt az embertelen, gyilkos övezetet, amely évtizedekig zárta el egymástól az embereket, de a természetnek viszont esélyt adott. Tehát nem véletlen, hanem az újabb európai történelem egyik hatása az, hogy pont ott, ahol a NATO és a Varsói szerződés egymásnak feszült, Európában természetvédelmi területek jöhettek létre. Nagyon fontos ez az övezet veszélyeztetett állatoknak, tehát például ide tartozik a látható vadmacska, a hiúz, a vidra, és így tovább. Látjuk, hogy ezeknek a fajoknak is védelmet nyújt a folyosó. Azonban a zöld öv az összes európai biográfiai zónán halad át. És a az éghajlatváltozás következtében, amikor északra tolódnak az ökoszisztémák, pont a prioritást élvező dél-északi irányban helyezkedünk el. Itt például a finn-orosz határon látunk egy mocsarat, utána látjuk a zöld szalagot Németországban, illetve a drávát Orvátország és Magyarország között. A zöld öv hihetetlen esély, a média figyel rá, egyedi módon köti össze a természetvédelmet a nagyszerű európai történelemmel. Hiszen itt összekötő folyosókat hozunk létre a természetnek. Ezáltal egy zöld infrastruktúrát is kialakítunk, nem csak a technikai szürke infrastruktúrára koncentrálunk. Ez pedig egy zöld infrastruktúra gerincét képezhetni. Példaértékű, nem komputer szimuláció, nem fiókban lévő terv, hanem egy létező valami. Ezzel az utolsó képpel zárom a bemutatót. Egy nagyon érdekes képet látunk a különböző tájakról, emberekről, állatokról. Amit nem közvetíthetünk a képpel, az a lelkesedés. Hiszen az emberek nagyon lelkesek, akik eh, a 24 európai országban laknak. Egy olyan eh, projekt ez, amely minden egyes eh, rezzenetében mélyen európai. És a tíz éve együttműködő szervezetek egy dolgot azonosítottak már, és ez pedig az, hogy legyenek nagy, igényes, határokon átnyúló víziók, amelyek bátorságot adnak nekünk. A vízió célja az, hogy a biológiai sokféleség megmaradjon Európában. És itt konkrétan és szimbolikusan is összekötik az ökoszisztémákat. Ez pedig nagyon fontos, és hogyha még megengedek még egy megjegyzést, Európa ne csak gazdasági egység legyen. Európának a jelenlegi euróválság tanúsága szerint sokkal több közös európai szimbólum rendszerre van szüksége a kultúrán és a területen belül, a kultúrán és a természeten belül is. Kérjük az Európai Parlament támogatását az Európai Zöld Öfhöz, amely a világ legnagyobb ilyen határokon átnyúló természetvédelmi projektjek. Köszönöm. Dr. Äh, Köszönöm szépen Dr. Kai Fobelnek és äh, Dr. Diana Kajdicisnek, aki szintén csatlakozhat hozzánk, hiszen számára is most lesz itt egy szabad mikrofon. Tehát ez egy egyedülálló zöld öv, ami Szlovénián is áthúzódik. Nem tudom, hogy van-e kérdésük. Igen, egyébként Litvánián, és egyébként Dániát is majd, hogy nem érinti. Tehát akkor kérdezném, hogy Szlovéniában ismerik ezt a zöld öv projektet? Tud, tudott már erről a projektről már korábban is? Hogy esetleg ezzel kapcsolatban valamit hozzá szeretne szólni, önni a szó. Köszönöm szépen, hogy így külön rákérdezett és nekem szögezte a kérdést, Ának úr. Hát én, ha így megkérdezi, nem ismertem ezt a projektet eddig. Nem hallottam eddig erről a projektről, de azt gondolom, hogy ez egy nagyon érdekes projekt. Nagyon köszönöm. Nagyszerű, akkor hallottunk róla, ön is megismerte, hiszen kollég, kolléganőnk új itt a parlamentben, ma kezdte el a munkát. Kérdezném, hogy a zöld mozgalom a Finnországban valószínűleg ez is az ötlet része. Ačiū už bet turbūt pritarčiau Köszönöm. támogatom szlovén kolléganőmet. Egyetértek vele, ezt a közvélemény nem ismeri annyira. Úgy gondolom, hogy az európai parlamenti prezentáció nagyon nagy szolgálatot tett annak az érdekében, hogy a közvélemény, az emberek többet tudjanak erről a projektről. Tehát nem ismertem ezt a projektet, de mindenképpen nagyon fontosnak tartom. Ja, kollége. Μπορώ να σας πω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό το, ένα τέτοιο πρόγραμμα. Köszönöm szépen. Nagyon érdekes ez a projekt, és én még egy más kérdést is érinteni szeretnék. Talán a jelentéstevő már tud is erről, hiszen létezik egy megfelelő kezdeményezés, amit a zöldek nagymértékben támogatnak. És Michael Kramer úr egyébként ennek a kezdeményezésnek az atya, és gyakorlatilag itt arról van szó, hogy egy kerékpárutat szeretnénk kialakítani, mégpedig épp hogy a volt vasfüggöny mentén. Tehát ez azért egy nagyon érdekes dolog lenne, és egyébként egészen a Balkánon keresztül egészen Görögországig vezetne ez a bicikliút, és gyakorlatilag a már meglévő területeket használnánk fel erre a célra, tehát a már meglévő kezdeményezésekre építenénk rá, és nagyszerű lenne, hogyha itt szabadidős tevékenységet lehetne folytatni, tehát például a polgáraink tudnának ott biciklizni. Hát ez nagyon érdekes hozzászólás volt, és most megkérdezem, hogy tudtak már erről az ötletről? Hallottak már róla korábban? Ja, valóban hallottuk Michael Kramerrel és kollégáival már korábban is együtt működtünk vele, tehát ez már Berlinen környékén is zajlott, de egyébként Kramer úr a volt vasfüggöny területén dolgozik, és tehát szeretnénk mindenképpen a volt vasfüggöny területén egy ilyen zöld övezetet kialakítani, tehát egy meglévő kooperációt említett az előbb. Elnök, és megkérdezném, hogy a parlament részéről milyen kedvez, kezdeményezéssel számolnak, vagy mit várnak tulajdonképpen az Európai Uniótól, a parlamenttől. Parancsoljanak, előadó. Tehát azt gondolom, hogy talán az Európai Unión belül ez nem volt annyira ismert ez a projekt, bizonyos körökben azért már ismert volt, de nagyon örülök annak, hogy a képviselők, európai parlamenti képviselők támogatják ezt a projektet, és hát egész egyszerűen támogatást kívánunk magunknak, hiszen ez egy nagyon egyedülálló biotóp rendszer, ami hálózatban van szervezve. Tehát a világon ez egy egyedülálló dolog, és itt nem arról van szó, hogy ezt majd tervezzük megoldani vagy létrehozni, hanem ez a biotóp hálózat, ez már létezik. És azt szeretnénk, hogy a European Green Belt projektet talán, hogyha el tudnák ismerni például mondjuk egy, egy állásfoglalásban, például az Európai Parlamenten belül, hogy elismerik azt, hogy ez egy európai projekt, hiszen Németországban ez már 89-ben indult ez a kezdeményezés, nemzeti szinten már akkor igyekeztünk ezt a projektet előbbre vinni, és nagyon kívánatosnak tartanánk azt, hogyha ez európai szinten ugyanígy történhetne. Elnök, hm, értem, és az Európai Unió tagjai és más államok hivatalosan is részt vesznek ebben a projektben, vagy ők csak nem kormányzati szervekként képviseltetik magukat. Tehát gyakorlatilag ők részt vesznek ebben, és az egyik prezentációban már látszott is, hogy vannak National Focal Point pontok az egyes államokban, ezek egyébként az illetékes szakhatóságoknál vannak az egyes tagállamokban, NGO-k is részt vesznek persze ebben a munkában, de nagyon fontos, hogy az államok, a kormányok már részesednek ebben a projektben. Elnök, akkor egy utolsó kérdésem van, van-e kapcsolatuk már az Európai Bizottság felé, felvették-e már a kapcsolatot, van-e már első reakció az Európai Bizottság részéről? A válasz, tehát azért van már kapcsolatunk, talán már annál valamivel több is, és nagyon köszönjük, vannak Interreg és Live projektjeink is, amelyek már itt lezajlottak a Zöld Öv projekten belül, mm, tehát például egy GreenNet nevű projekt, ami most egy központi projekt, ami európai szinten zajlik, ezek mind-mind olyan kezdeményezések, amelyeket egyes államok indítottak, és az EU támogatja. Azonban, ami eddig nem történt meg az, az teljes átfogó ötletnek a támogatása és elismerése. Tehát gyakorlatilag, mert hiszen itt Finnországtól egészen a Balkánig vezet ez az öv. Tehát van egy ennyien széttöredezett, de nagyon jó együttműködés, de még eddig nem került sor arra, hogy egy teljes európai projekt legyen belőle a 27 tagállam közös projektje. Prezentacijoje matėsi žemėlapis priskirta. Igen, tehát, hogyha itt visszagondolunk a példákra, tehát eh, itt a térképen például azt látjuk, hogy egy hely Litvánia, viszont a szövegben az van, hogy a Lettország. Tehát ezt a hibát kérem javítsák ki. Aha, diese eh, kleine nach... Értem, köszönöm, hogy egy kicsit segített itt nekünk földrajzból, és akkor ezt most tudomásul fogjuk venni, hogy ezt itt földrajzilag kiavított <laughs> bennünket, és ezt ki fogjuk javítani. Egyébként nagyon köszönjük. Tulajdonképpen már tudtuk, hogy igen, ez, ez így hibásan szerepelt, mondja az előadó elnök. Hát akkor azt javaslom, hogy a koordinátoroknak javasoljuk azt, hogy már holnap reggel egy megkeresést intézzen a bizottság felé, hogy tudjuk meg azt, hogy mit gondol a bizottság, hogy támogatható-e az Európai Zöld Öv kezdeményezés, és hogy nem lehetne ezt a projektet egy teljesen átfogóan egy támogatásban és elismerésben részesíteni, és akkor azt gondolom, hogy a következő lépcsőfok az egy állásfoglalás lehetősége lenne az Európai Parlamentben, de én azt gondolom, hogy a bizottságunkból érkezett válaszok alapján én azt gondolom, hogy először a bizottságot fogjuk megkeresni, az ő véleményüket fogjuk meghallgatni, majd egy meghallgatást fogunk ezen az ügyben tartani, és ezen erre önöket is meghívjuk majd, természetesen a bizottságot is. Hát, hogyha most nincsen további kérdés az előadóinkhoz, akkor nagyon köszönöm önöknek, hogy eljöttek, bemutatták a projektjüket, és azt gondolom, hogy nagyszerű volt, hogy ezt megtudhattuk, hiszen ez valóban nem volt egy nagyon ismert dolog, minden szinten nem volt eddig ismert, és akkor így mi most a parlament részéről is segíteni tudunk abban, hogy ez még szélesebb körben kerüljön ismerté, és hogy sikeressé váljon. Még egyszer köszönöm, ezen lezárom a mai ülésünket, és holnap 10 órakor találkozunk az ülésünket. Folytatjuk holnap 10 órakor. Ma este 7 órakor, 19 órakor koktél fogadásunk tartani a Yehudi Menuhin terembe, és minnyájukat meghívom. Nagyon köszönöm, hogy az elnök úr a tolmácsok munkáját.